liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Kedves kollégák, kedves kollégák, és... kedves kollégák, egy picit már amúgy is késő van, de úgy gondoltuk, hogy az MP elnök helyettese is eljön, bizonyára jön is, de hát úgy gondolom, hogy azért talán jobb, ha elkezdjük, hiszen elfogy az időnk. Szívből köszöntök mindenkit. Akkor a... Most egy eh, meghallgatást fogunk eh, tartani közösen a Foglalkoztatási Bizottsággal, és egy nagyon átfogó eh, témát tűztünk napirendre, amely már számos ellentmondáshoz vezetett, és számos eszmecseréhez, vitához vezetett. A mi szakbizottságunk is többször vitára napirendre tűzte már ezt a témát. Sok szeretettel köszöntöm Marietta Oszkogot, a Foglalkoztatási Bizottság elnökét. Helga Trüppel ma be fogja mutatni a jelentéstervezetét, a jelentéstevőnk a Kulturális Bizottságban, a meghallgatás után még erre sor kerül. Sok szeretettel köszöntöm itt Navracsics Tibor biztos urat is, akinek a jelenléte aláhúzza, hogy mennyire fontos a Szolidaritás Testület az Európai Bizottság számára is. Ez a meghallgatás ez egy tanulmány bemutatásának a keretében kerül megtartásra ugyanebben a témában. A meghallgatás következtetései, és biztos, hogy így lesz, tehát a következtetései a szakbizottságok, a Kulturális Szakbizottság és a Foglalkoztatási Bizottság vitájban szerepet kapnak majd. Számos nagyon fontos és nagy tudással rendelkező szakértőt hívtunk meg, akár a civil társadalomból, NGO-kból, önkéntes tevékenységben otthon levő személyeket. Sok szeretettel köszöntöm őket, és be is mutatom röviden Simon Brook úr az Okham eh, intézettől, amely a Policy Department eh, tanulmányát fogja bemutatni. Aztán sok szeretettel köszöntöm Manfred von Hebelt, a német Erasmus Plus program eh, nemzeti ügynöksége részéről, amely nemzeti, aki a nemzeti ügynökségek részéről mutatja be a témát. Pavel Trantina foglalkoztatási, szociális ügyek és európai polgárság szekciójának elnöke a Gazdasági és Szociális Bizottságban. Aztán sok szeretettel köszöntöm Gabriela Szivikót, aki az Európai Önkéntes Központ e, e, igazgatója. Piotr Szadovszki, aki a Volont Europe főtitkára, aki az Erasmus Plus, az ifjúsági mobilitás, az önkéntes munka kihívásairól és erősségeiről fog beszélni. Mm, Kostas, és most pontosan kell kiejtenem a szakértők nevét, Kostas Mosohot Ritis urat is sok szeretettel köszöntöm, remélem sikerült kiejtenem a nevét rendesen. Interesoes főtitkára, aki az önkéntes munka és a professzionális munka közötti különbséget fogja világosá tenni számunkra. Aztán Anna Videgren végül, de nem utolsó sorban az Európai Ifjúsági Fórum főtitkára, aki arról fog beszélni, hogy a szolidaritási testület milyen előnyökkel rendelkezik. Tehát látják, nagyon gazdag a programunk ma délután, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék elég sok időt betervezni a vitára, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy röviden beszéljen, tartsa be a hozzászólási időket, és koncentráljon a lényegi, lényegi üzenetükre. Mindenkinek 5 percet tudok adni az előadásra, és mindenki kapott egy kérdéskatalógust, amelyet nagyon-nagyon lelkismeretesen és részletesen válaszoltak meg a, ezek a kérdések és a válaszok rendelkezésre állnak a részvevők számára. Most mielőtt megkezdjük a munkát, az érdemi munkát, Marietta Ovszkogot kérem a Szociális Bizottság alelnökét, Handel úr helyettesét, hogy néhány bevezető szót szóljon, és eh, Navracsics eh, Tibor urat utána a biztos urat, és utána pedig Elga Truppelt. Először is megadom a szót Marietta Uszkoknak. Köszönöm szépen! Én is sok szeretettel köszöntöm a szakértőket eh, és minden résztvevőt, és a szakértőktől hallani fogunk arról, hogy az Európai Szolidaritási Testület mennyire hatékony, és mik a céljai. Ami az Európai eh, Szolidaritási eh, Testületet illeti, ez eh, a fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy gyakornoki állások és munkahelyek eh, keretében önkéntes munkát végezzenek. Ez ennek nyilván nagyon pozitív fejleményei vannak, és ez nyilván javítja eh, és facilitálja a fiatalok eh, munkatalálását és a munka világába való belépését. Hadd húzzam alá, hogy 35 millió euró áll rendelkezésre az Európai Szolidaritási Testület részére, az Európai Szociális Alapból. A bizottsági javaslat az alapok újra tehát a szociális és innovációs alapból 10 milliót szeretne átirányítani a szolidaritási alapba, de erre a pénzre nagy szükség van az eredeti e, cél e, teljesítésére, az eredeti alapban is. A pénzt nagyon hatékonyan kell felhasználni. A hatékonyság a munkahelyek és a jövő szempontjából elengedhetetlen a, főleg a fiatalokra gondolok, akik nagyon keményen dolgoznak azon, hogy munkahelyet találjanak, megvethessék a lábukat a munkaerőpiacon, és az az érzésük legyen, hogy szükség van rájuk, és kihasználják a tudásukat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és részt vesznek ezen a meghallgatáson. Köszönöm a szakértőknek, hogy szintén ide fáradtak, és részt vesznek az ülésünkön. Elnök, köszönöm szépen. Akkor Köszönöm szépen, Marita, a bevezető szavakat, és mindenféle e, további időhúzás nélkül adonnal meg is adom a szót Navracsics biztos úrnak, tessék. Körülbelül 10 percet tudok adni, kérem ennél ne legyen hosszabb. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők! Tisztelt európai parlamenti képviselők! A Jean-Claude Juncker a legutóbbi beszédében ezt mondta, hogy kifejezetten büszke azokra az európai fiatalokra, akik az Európai Szolidaritási Testületben szolgálnak, hiszen az európai szolidaritást töltik meg élettel. Úgy én is rendkívül büszke vagyok erre, hiszen az Európai Szolidaritási Testületet tavaly év végén hozták létre, és azóta nagyon sok fiatal részt vett ebben, és különböző szervezetekben eh, dolgoznak, például a menekülteknek segítenek, a szennyezett partvidékeket eh, tisztítják meg, eh, vagy más módon segítenek a közösségeknek. A célunk az az, hogy 2020-ra 100 ezer európai fiatalnak adjunk lehetőséget arra, hogy segítsenek ott, ahol legnagyobb szükség van a segítségre. 2017-ben azt várjuk, hogy több mint 16 ezer önkéntes poszt jöjjön létre, 36 ezer fiatal lehet aktív részese a társadalomnak az év vége előtt. 1800-an elkezdték már a munkát, és növekvő tendenciát mutat ez az ez, az, ez a szám. Tajani elnök úrral múlt hónapban Olaszországban látogattunk meg egy helyszínt, ahol, amelyet megrengetett a földrengés, meglátott a földrengés, és ott a fiatalok Norcsiában segítenek a helyieknek felépíteni városukat, régiójukat. Ez egy világos reménysugár. Tovább is folytatjuk az együttműködést az Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet kidolgozásában, ebben az össze, ebben az elkötelezettségben. A fiatalok ugyanis nagy elkötelezettséget mutatnak Európa felé. Az elmúlt hónapban úgy láttam, hogy nagyon nagy támogatást kapunk a gyors előrehaladáshoz. Most hadd mondjam el, hogy hogyan szeretnénk elérni a szolidaritási testület elég kitűzött célokat. A rendelettervezet a nyolc programra szétaprózott tevékenységet foglalja össze, ennek nagyon sok előnye van. Egyrészt, hogyha világos és koherens és közös célkitűzéseket fogalmazunk meg, és szabályokat és feltételeket, egy olyan portállal, amely egységes megközelítési pontot jelent, és könnyen hozzá lehet férni a munkahelyekhez, illetve a munkalehetőségekhez. Ez másodszor több támogatási lehetőséget jelent, amelyekből választani lehet. Harmadszor lehetővé teszi az, hogy elérjük azokat is, akiket nem érünk el a jelenlegi programjainkkal. Ez világosan megmutatja, hogy a meggyőz, meg, közelítésünk abszolút a fiatalokra koncentrál. Nyilván felteszik azt a kérdés, hogy miért nem elemeltük, eh, fogalmaztunk meg mindent eh, szigorúan és pontosan a rendeletben. Megvannak, megvan erre a eh, indokunk, azt szeretnénk, hogyha hozzájárulnának a fiatalok a szociális kohézióhoz az egyes közösségekben. Tehát azt gondoljuk, hogy a mi szolidaritási aktivitás, mi a szolidaritási aktivitás vagy tevékenység, ezt nyitva hagynánk. Ez csak akkor ölthet formát, hogyha minél több fiatalt és szervezetet bevonunk. Senkit nem szabad kizárni azért, mert túl szűkre szabott definíciók szerepelnek a rendeletbe. A grassroot szervezeteknek a saját szükségleteiket maguknak kell megfogalmazniuk, és nekik kell megtalálniuk a lehetőséget arra, hogy, meg, hogy a szolidaritási testület munkájából kivegyék a részüket. Aztán robosztus minőségi ellenőrzést szeretnénk biztosítani, és ezzel lehetővé tenni, hogy minden tevékenység, amelyet fiatalok vagy szervezetek nyújtanak, a szolidaritási testület célját szolgálják. Konkrétan arra gondolunk, hogy ne legyen ebből a munkahelyeket helyettesítő eszköz. Negyedszer, a szolidaritási testületben szervezett tevékenységben nagyon is visszanyúlunk a, az Európai Önkéntes Szolgálat tapasztalataira aztán a képzési eh, helyek, eh, vagy gyakornoki helyek, eh, egyértelműen gyakornoki helyek kell, hogy legyenek, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy új formátumokat hozunk létre. Ez rövid távú tevékenység is lehet két hét és két hónap közötti időszakban. Önkéntes csapatok, amelyek a biztonságosabb munkahelyi körülményeket biztosítják, szolidaritási projektek. Emellett további alapokat állítunk rendelkezésre, például a kísérő személyek, illetve a fogyatékossággal élők külön szükségleteinek lefedé, lefedésére. Tudom, hogy milyen fontos szerepet játszanak ezek a szervezetek a hátrányos helyzetben lévő fiatalok megsegítésében. Ezek továbbra is fontos szerepet játszanak a szolidaritási testületben, de ez a testület további hozzáférést biztosít a fiataloknak azon szervezetekhez, amelyek minőségi tanúsítványt kaptak. Ez az egyablakos rendszer egyszerűsíti a, létre, a részvételt. Ami a költségvetést illeti, világosan szeretnék fogalmazni. Osztom az önök véleményét, mely megközelítés, mely szerint új ötletekhez új friss pénzre van szükség. Ezért 86,5 millió eurónyi friss pénzt javaslunk a költségvetésben, ez 25% a költségvetésnek, ez a mi 341 millió euró. Ebből a friss pénzből 17 millió eurót arra fordítunk, hogy a szolidaritási vagy az önkéntességi lehetőségek számát növeljük. Eredetileg 40 ezre terveztünk az Erasmus Plus-ban, most 77 1800 lenne a testület és az Erasmus Plus keretén belül. A szolidaritási testület nem fogja eh, gyengíteni a többi ifjúsági kezdeményezést. Ennek az ellentéte az igaz. Az Európai Bizottság top up, tehát kiegészítő költségvetést kért a az Erasmus Plus-ra az MFF félidős felülvizsgálata keretében. Köszönöm a bizottságnak a fáradhatatlan, lankadhatatlan támogatását, amelyet kapunk ehhez a projekthez. A Költségvetési és a Kulturális Bizottság támogatta 2018-as költségvetési emelést és további finanszírozást kért. Ami a szolidaritási testületet illeti, a rendelettervezet a az alapok 80%-át az önkéntes tevékenységre és 20%-át a gyakornoki helyekre és munkahelyekre fordítaná. Ez rugalmasságot ad nekünk, és ezzel a fiatalok elvárásaihoz, szükségleteihez tudunk igazodni a program életciklusán belül. Egy másik eh, aspektus, ami fontos számomra, eh, a hasonló programokkal való eh, együttműködés a tagállamokon belül, például a polgári szolg, tevékenységek a nemzeti programoknak szeretnénk biztosítani a, a hozzáférést a portálhoz, és mm, e, képzést, illetve biztosítást kívánunk nekik nyújtani. Ez a portál egy lecsorduló effektust kezdeményez, és számos szervezet, amelyek Európa szerte aktívok, aktívak, összetartóbb társadalomhoz vezetnek, és aktívabb részvételhez. És ezzel a fiatalok számára lehetővé teszik, hogy jobban kihasználják a tudásukat és a szakértelmüket. A hasonlóan gondolkodó fiatalok így összeállhatnak és együtt léphetnek előre. Lehetővé kell tennünk nekik, azt, hogy a szolidaritási testületet magukénak érezzék, gondolatokat indítsanak, tapasztalatokat osszanak meg, együtt hozzanak létre projekteket. A szolidaritási testület lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a közösségépítésben vegyenek részt az online platformok és a szociális hálózatok keretén belül. Ezzel a rendelettel egy valódi európai szolidaritási mozgalmat hozunk létre. Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek és minden más résztvevőnek, hogy ennyire elkötelezettek voltak ezen intézkedés mellett. A gyors politikai megállapodás oda vezet, hogy Európa szerte a fiatalokat megsegítjük, akik szeretnének valóban új életet lehelni ebbe a projektbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Helga Csüppelnek adom meg a szót, a Kulturális Szakbizottság elnök Nagyon röviden, igen, köszönöm szépen, Petra. Világos, hogy Ma meghallgatásunk van, de nekem már 19-én, szeptember 19-én be kellett nyújtanom a jelentést, úgyhogy teljesen nyitott vagyok a kollégák kérdéseire, módosításaira, és ha meg vagyok arról győződve, hogy változtatni kell, akkor kész vagyok arra, hogy azt megtegyem. Tehát egyszerűen nehogy azt higgyétek, hogy nem veszem komolyan, ami ma itt zajlik. Egyszerűen nem volt más lehetőség arra, hogy ne korábban nyújtsam be a jelentésemet. A, a nyári szünetben a, a munkatársaim nagyon keményen dolgoztak, éppen ezért hálás vagyok nekik. A részletekről minden esetre most már tudnék beszélni, de inkább az Európai Szolidaritási Testület főbb vonásairól szeretnék inkább csak szólni. A Juncker javaslat nagyon jó ötlet, mert nyilvánvalóan a bizottság elnöke egy újabb zászlóshajó programot keres. Egy olyan sikeres, mint az Erasmus Plus program volt új programban van szükség az európai szolidaritás megcélzása miatt, ugye különböző szinteken igen eltérő a szolidaritás szintje. Javítani kell, nem lerombolni, nem csökkenteni, hanem javítani. Ez azt jelenti, hogy a következő négy dolgot kellene véleményem szerint megváltoztatni. Az egyik a neve, azért mert ez a testület Németországot is beleértve néhány tagállamban, de a biztos úrtól most Magyarországtól is hallottuk, nem a legkedveltebb kifejezés, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jobb lenne európai szolidaritási kezdeményezésnek hívni. Másodszorban a költségvetés. Navracsics biztos úrnak igaza van, 86 millió úgynevezett nem kihelyezett, vagy nem megjelölt cég van, friss pénznek szoktuk hívni. A tagállamoktól nem új pénz, csak olyan pénz, ami nem megy vissza. De hogyha ezt az új programot tényleg azt szeretnénk, hogyha szállna, akkor valódi friss pénzre van szükség, új forrásokra, nem pedig a nem kihelyezettek elosztására. Persze gratulálok ahhoz, hogy egyáltalán ez sikerült, ez sem szokásos. A harmadik dolog, valóban a hátrányos fiatalokra kell összpontosítani nagyon sokféle segítséget tudunk nyújtani, de az úgynevezett kozmopolitan ifjúságnak, még ha nincs is sok pénze, mert diák, rengeteg lehetőséget tudunk majd biztosítani. De azoknak is, akiknek egyelőre még nem tudjuk azokat a, az előnyöket is adni, akik itt vannak közöttünk, hanem a hátrányos helyzetűeket is el kell érjük. Az utolsó pedig a foglalkoztatási erősségek trendek. Különböző trendek vannak, vannak az önkéntes és vannak a foglalkoztatási trendek. A munkanélküliségi ráta különösen a, fehér, a, a fiatalok aránya körében rendkívül magas néhány tagországban, és ezzel nem fel kell lépni. Pillanatnyilag azonban úgy látom, hogy ha úgy járunk el, ahogy ön javasolja, az veszélyes, mert nem teszünk a, az önkéntes és a szolidaritási tevékenységek és a foglalkoztatási ág között a, a gyakornoki helyek, a munkahelyek között nem teszünk különbséget. Az egy nagyon-nagyon bonyolult mixtúra lenne. Ha sikerülne egy világos definíciót találni, hogy azt az elsődleges piac ne tudja, azzal ne tudjon visszaélni, és hogy a fiatalok ebből a programból való forrásokat valóban erre használják, akkor az ISZ-n keresztül tudják ezt megtenni, hogyha esetleg nem foglalkoztatják őket a, a cégek. Ha nem sikerül feltételekhez kötnünk, akkor a foglalkoztatási ágtól meg kell szabadulni. Ez is a javaslatom. Köszönöm szépen. Akkor most nézzük akkor az első panel beszélgetést. Ez pedig egy rövid bevezetővel kezdődik, amit az Empül előadója Bonifáj úr mondja el két-három percben. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Az ember részt elfelejtették a, a meghallgatásból, nem említett engem, de hát én is uh, társ ö, uh, szerzője vagyok, hiszen az ember is ö, uh, részt vesz ebben a gyakorlatban. Nagyon örülünk annak, hogy eh, szóba került ez a, illetve hogy sor kerül erre a meghallgatásra, valószínűleg az egyik legfontosabb, amit eh, meg le kell folytatni, hiszen a részletekről kell beszélni, és meg kell nézni, vannak-e megoldások. Bevezetőként eh, először is köszönetet szeretnék mondani az itt jelenlévő érintetteknek, a biztos úrnak, az elnököknek, Petra Kamerfeltnek és Hendel úrnak, és Marita Uszkov, aki az elnökséget képviseli, szintén köszönetet mondok, hogy eljöttek erre a megbeszélésre. Nagyon szoros a menetrendünk, de nagy, és nagyon sok fontos dolgot kell megbeszélnünk. Ahogy a kollégák már aláhúzták, a pénz nagyon fontos. Egyetértek abban, vagy azzal, elnézést, egyetértek azzal, hogy meg kell nézni, hogy sikerül-e a tagállamokat több kötelezettségvállalásra rávenni, hogy nagyobb mennyiségű pénzzel, friss pénzzel támogassák ezt a projektet. Világos az is, hogy bátorító az, hogy már 37 ezeren regisztráltak az online portálon. Hiszen ez a cél felé mutat már, amit Juncker elnök úr is említett, ugye 100 ezerre regisztrált fiatalról beszélt 2020-ig azt kell garantálnunk tudni, hogy ne, le, hogy ne helyettesek, ne legyen a, a, e, ne az legyen, hogy ahogy a biztos úr is mondta, hogy a, az önkéntes munka lesz a felváltó. És azok a, e, e, tehát hogy meg külön legyen a, fog, a, az önkéntes ág. És a foglalkoztatási ágban pedig Trüppel kollégával egyetértünk, meg kell találni a módját annak, hogy a lehető legjobban használjuk fel azt a pénzt, ami más projektekből is átkerül hozzánk. Meg vagyok arról győződve, hogy megtaláljuk majd a kompromisszumot ahhoz, hogy fenntartsuk a foglalkoztatási ágat is, és ezzel minden szakértelmet, tudást, szaktudást megőrizzünk amit ma ismerünk. Mert ugye most egy picit mást teszünk, mint korábban. Mindenképpen többletértéke kell, hogy ennek legyen. Nyilván többletérték a fiatalok közvetlen hozzáférése. Azt hiszem, egységesek vagyunk a parlament részéről abban, hogy elfogadjuk, hogy meg kell tartani az összes közvetítő szervezet szakértelmét, munkáját, ezt világosan meg is kell határozni. a, a projektekben való részvétel szintjén is. Végül pedig hadd mondjam el azt, hogy az, hogy mely szervezet vehet majd részt a munkahelyek kínálatának biztosításában. Nos, önkéntesség tapasztalat alapján jó lehet, így valóban elkerülhetjük azt, hogy olyan he, eh, helyzet alakuljon ki, ami kritikára adhat okot. Tehát, hogy nehogy azt mondják, hogy a szolidaritás pénzt valami más célra használjuk. Úgy gondolom, hogy ebben tudunk kompromisszumra jutni. És majd együtt kell, hogy dolgozzunk, hogy eljussunk ebbe a célba. Az összes, cél, ehhez a célhoz az összes érintettel, a bizottsággal és minden kollégával. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Most akkor a bejelentett előadáshoz érkeztünk. A Policy Department előadása Európai Szolidaritási Testület és az önkéntesség. Újból szívből üdvözlöm Simon Brook urat. Hol is ülön? Igen, itt van. Meg is adom, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tíz perce van. Köszönöm szépen, szeretném a mélyelemzés részleteit elmondani önöknek, és bemutatni az Európai Szolidaritási testületet. Kollégámmal, Bareszkó kollégámmal az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának felmérésére végeztük el, három kulcs területre összpontosítottunk. Az első, az ESC a különböző résztvevőknek társadalmi szinten milyen hatással van, mi az Erasmus Plus-hoz való és más EU projektekhez való kapcsolat, végül pedig, hogy az ESC hogyan tud úgy működni, a testület úgy működni, hogy a foglalkoztatást segítse. A kérdések megválaszolására az irodai, tehát a háttérmunka és az interjú egyaránt fontos volt. Röviden Hadd mondjam el, hogy mi volt a legfontosabb céle, célja és feltételezése annak, hogy a, az ESC, az Európai Szolidaritási Testület hogyan működjön. Fontos, hogy fiatalokkal, szervezetekkel szolidaritási tevékenységet folyt, folytasson a szolidaritás és a kohézió erősítése érdekében Európában, megfelelően válaszolva az Európa a szociális kihívásokra. A 18 és 30 közötti fiatalok számára lehetővé teszi azt, hogy különböző típusú szolidaritási tevékenységekben vegyenek részt határon átnyúlóan és országokon belül, eh, projekthálózati tevékenység, eh, és egyéb területeken, és egyben a résztvevő szervezetek számára ez egyfajta minősítést is jelent. A másik cél az az volt, hogy a meglévő EU programok önkéntességi lehetőségeit összegyűjtsük egy név alatt, és a, a kereslet kínálatot közelebb hozzuk egymáshoz. A koordinációval több fiatal vesz majd részt a szolidaritási tevékenységekben és olyan szolgáltatásokban, amelyek még jobb eredményeket tudnak ilyen formában hozni. A konzultáció során megállapodtunk, hogy általában elfogadják ezt az érintettek, és pozitívumokat is látnak a javaslatban. Például az ESC enyhíti a az egyének eh, előtt álló akadályokat, eh, az információ láthatóság és a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása terén. A különböző munkahelyek, eh, gyakornoki állások, szolidaritási tevékenységek kínálatával az Európai Önkéntességi Szolgálat hatáját is, látókörét is bővítjük. Végül pedig egy ha, már nem, ha még nem létezne, de úgy gondoljuk azért igen, egy jó minőségű kultúrát tud ösztönözni az ága, ebben az ágazatban, és es, egyenlő esélyeket minden fiatal számára az Európai Unióban a nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Pozitívum, ezen kívül a pozitívumok mellett néhány aggasztó jelre is felhívtuk a figyelmet, öt kategóriába soroltuk, és ezekre majd ajánlásokat is meg fogok fogalmazni. Ha megnézzük most az elsőt, amely a partnerség elvével kapcsolatban a fenntartás az, hogy vajon az érintett partnerek megfelelően részt tudnak-e venni e, a munkában annak érdekében, hogy a kötelezettségük megfelelően biztosítható legyen, és hogy védjék saját e, érdekeiket, és bemutassák azokat. Az ajánlás az az, hogy az ESC keret kialakításánál már be kell vonni ezeket az érintett e, szervezeteket, a tervezésbe, a nyomonkövetésbe és a végrehajtásba. Így lehet a célt valóban a lehető leghatékonyabb módon elérni. Ez a nemzetállamok, a nemzeti hatóságok, a szakszervezetekkel, nem kormányzati szervekkel való együttműködés szempontjából is kiemelten Fontos minden olyan szervezettel, eh, testülettel, amely a szolidaritásban érintett. A célokkal kapcsolatban három terület volt aggodalomra okot adó. Vajon a százezres szolidaritási tevékenységet valóban lehet-e három év alatt összehozni? Mint tudjuk, az Európai Önkéntes Szolgálat 20 eh, év alatt 300 ezre eh, ilyen tevékenységet indított el, és az ESC javaslat valószínűleg nem mondja el pontosan, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni hogyan lehet megfelelő minőségi résztvevőt, szervezetet találni. A fenntartás az is, hogy vajon a meglévő és új akciók valóban magasabb részvételt jelentenek-e majd a hátrányos helyzetű csoportokban, hogy nem a már résztvevő szervezetek végzik-e továbbra is ezt a munkát, másrészt pedig, hogy a hátrányos helyzetű csoportokból való pályázatok valóban nagyobb arányban jelennek meg, még akkor is, hogyha a pályázat a benyújtott pályázatok aránya esetleg magasabb lesz. Az ajánlás. A különböző programokban nagyon gyakran, ha azonos programot végeznek, akkor az EST nem fogja ezeket támogatni, és nem fogják megkapni azt a tanúsítványt sem, amelyet a, az ESC normál esetben ad. Az ESC éppen ezért úgy gondolja, hogy tisztázni kell, hogy milyen mechanizmussal lehet a nemzeti tevékenységeket kiegészíteni ezekkel a pályázatokkal, és hogyan lehet segíteni a nemzeti kezdeményezéseket, hogyan lehet az országon belüli szolidaritási tevékenységeket is támogatni. Az ESC szolidaritási akciókat is nyilvánvalóan segíteni fogja ez a fajta párosítás. A következő fenntartás a nemzeti szintű finanszírozás és végrehajtás. Az első a minőségi e, e, tanúsítvány vagy címke, és az Európai Bizottság felé való e, beszámoltathatóság biztosítása. Az Erasmus Plus infrastruktúrára épít a kezdeményezés. Kérdés, hogy megfelelő forrással tudják-e az érintettek a feladatokat elvégezni. Ez összefügg a tagállami szintű finanszírozási lehetőségekkel, illetve a források elosztásával. Az, e- e- nincsen egyelőre e- útmutató arra vonatkozóan, hogy a tagállamok között hogyan osszák szét a forrásokat, és az, hogy, hogy ez a helyzet jelentős kihívás kihívást jelent majd a tagállamok számára a különböző országspecifikus szükségletek kielégítésére vonatkozóan is. A javaslat e- ennek feloldására az, hogy a minőségi címke célját, hatáját és irányítását tisztázni kell. A résztvevő e- szervezetek számára világosá kell tenni, hogy hogyan kell átgondolni ezeket az eljárásokat, és hogyan lehet bevonni állami vagy magán egységeket is a pályázati struktúrába. A másik pedig egyértelmű mechanizmussal kell meghatározni, hogy a tagállamoknak mi, hogyan kell a minőséget biztosítani. Az utolsó fent, ö, problémacsoport pedig a monetáris ö, keretek és a vissza, vagy a nem megfelelő irányítás. Felmerül annak a problémája, hogy az ESCM hogyan tud az általános célt, a szolidaritás és a kohézió erősítését segíteni, és ezt hogyan értékeljük. A másik pedig, hogyan definiáljuk a szolidaritási tevékenységet. Vajon ez megfelelően sugalja, hogy mi az ESC tevékenységében a szolidaritás az ESC elkülönítése, elhatárolása is adott esetben problematikus lehet, és az is, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek egy közösség igénye szerint egyelőre nem kielégített szükségletek kielégítését célozja meg, idézet vége. Végül pedig hogyan lehet a a visszaéléseket elkerülni. A különböző, tehát az önkéntes és a foglalkoztatási ágat véleményünk szerint éppen ezért meg kell tartani, de végig kell gondolni, hogy a, a fizetett fogla, a foglalkoztatás kiváltását hogyan lehet elkerülni. Milyen javaslataink vannak erre a problémacsomagra? Az ESC javaslat el kell, hogy magyarázza, hogy hogyan segíti az eredményeket, hogyan segít elérni az eredményeket. Megfelelő nyomon követési mechanizmusa van szüksége az előrehaladás ellenőrzése érdekében, másrészt pedig a különböző ESC által finanszírozott programokhoz való viszonyítást, az előrehaladások összehasonlítását is. Ezt hat, minimum hat hónappal a hatályba lépést követően lehet elindítani azt is meg kell nézni, hogy mit értünk szolidaritási tevékenységen, a nem kielégített vagy nem teljesített társadalmi igényeken és szervezeteken. Meg, meg kell gátolni, hogy a fizetett foglalkoztatást váltsák fel ezzel az, a szerkezettel. Az Erasmus Plus program értékelése szerint mindenképpen túl bonyolultá válna az Erasmus Plus, hogyha az ESC-t integrálnák, és nem segítené a, a hatékonyságot. Ami a komplexitást illeti, az Erasmus Plus a költségvetés 60%-át garantálja, illetve kezeli az infrastruktúrák révén, és a programoknak csak egy kicsi mobilitását garantálja. A láthatóság érvét az Erasmus Plusnál pont fordítva alkalmazták. Azt mondták, hogy ott a láthatóságot ösztönözte volna, hogyha több programot egy programba integrálnak. Remélem, hogy a tanulmányal megfelelően tudjuk segíteni a jól megalapozott döntéshozatalt, és erősíteni fogja a szolidaritási tevékenységeket az európai folyamatokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy ezt a tanulmányt bemutatta. Gondolom ez a, korábbi munka, a további munka szempontjából rendkívül fontos lesz, különösen ami a a követeléseket, az ajánlásokat illeti, amit nyilvánvalóan el kell gondolkoznunk, és majd a tervezetbe is bevesszük. Most nézzük a nemzeti ügynökségek szempontját. Szívből üdvözlöm Manfred van Hébel urat, meg is adom az utat, a szót öt percre. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van arra, hogy hozzájárulhassak ehhez a vitához. Mi nagyon örülünk az Európai Szolidaritási Testület létezésének. Erre nagyon nagy szükség volt, ez a szociális kohézió erősítésének fontos feltétele. Ugyanakkor a kompetenciák erősítéséhez, a munkahelyteremtéshez szintén hozzájárul, tehát szerintem nagyon fontos az, hogy itt leginkább az aktív polgárság fogalmát lehet erősíteni a szolidaritási testületen keresztül. A szolidaritás gondolata összefügg a szociális kohézióval, de ez nem csak egy program, egy neves jó program, hanem egész egyszerűen megpróbáltunk elgondolkodni azon, hogy az emberek mit, hogyan élnek meg. Nagyon fontos az, hogy az európai dimenzióra utaló üzenet, az igen erős ebben a tekintetben. Főként az országon belüli projektekre gondolok, amelyeknek nem biztos, hogy van egyébként európai dimenziója. Az egyik legnagyobb kihívás most a szolidaritási testület működésének területi feltétele, mi meg vagyunk győződve arról, hogy a jelenlegi feltételek mellett ez nem jól működik, a partnerországoknak nem jó üzenetet küldünk az Erasmus programon keresztül. A fiatalokra vonatkozó programok az európai országokat összekötik partnerországokkal, harmadik országokkal és EFTA országokkal is. Ezért nagyon fontos az, hogy a szolidaritáson keresztül garantálni lehessen azt, hogy az EFTA országok ugye már az elejétől kezdve részt kívántak venni ebben a munkában, és ezt így is kellene folytatni. Erre nagyon nagy szükség van. Az Egyesült Királyság részvételét is biztosítani kellene a program végpontjáig, bezárólag. Tehát 2020-ra gondolok. legalábbis ez szerepel a javaslatban. Szociális inklúzió, diverzitás, ezekről már esett szó. A fiatalokat nem szabad, hogy a szolidaritási testület bevaló jelentkezés során akadályokkal találkozzanak, és ugyanakkor támogatnunk kell a különleges helyzetben lévő fiatalokat. Az inklúzióra szükség van, a diverzitást, a fogyatékosságot is támogatnunk kell, és azokat a szervezeteket is be kell vonni ebbe a folyamatba, akik fogyatékos gyerekekkel, illetve fiatalokkal foglalkoznak. Fontos lenne tehát az, hogy megfelelő pénz, támogatás álljon a rendelkezésünkre, hogy ezeket a szervezeteket is meg tudjuk célozni. Ahogyan már elhangzott többször is, a javaslaton belül különböző tevékenységek szerepelnek. Ugye vannak itt önkéntességi területek, gyakornoki programok, illetve munkahelyteremtés is de ezt világosabban kellene megfogalmazni, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy a program részvevői között nagyon nagy különbségek mutatnak, és ez bizony ki rosszul hathat ki erre a programra, mert nem szabad, hogy itt bújtatott, olcsó munkaerőt toborozzunk fontos lenne, hogy erőteljesebben, világosabban fogalmazzuk meg a feltételrendszert, legalábbis a mostaninál mindenképpen, és fontos lenne az is, hogy a gyakornokságra vonatkozó programot csak olyan területeken támogassuk, ahol erre megvannak a megfelelő feltételek. Ifjúság, illetve gyerekprogramok szintén szerepelnek a listán, és a privát szférát is be kell vonni, a non-profit szervezeteket, alapítványokat szintén már most is nagyon magas színvonalon működik a standard. Ezt meg kellene őriznünk, és a jövőben is oda kell figyelni erre. Mert ez egy nagyon jó lehetőség a továbbképzésre, oktatásra is, ezt meg is kell őriznünk, és ezt a jövőben is támogatnunk kell. A fiataloknak ez nagy lehetőséget jelent, és magas standardokat kell biztosítanunk az egész program megvalósításával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a háromszög, amely a résztvevők, a támogatók és a kedvezményezett szervezetek között húzódik meg ez a háromszög, erre kell fókuszálnunk. A Use Pass-t szeretnénk, hogyha meg tudnánk őrizni, ez nagyon jól működött a az Erasmus Plus alatt több mint 700 ezer ilyen jogosítványt adtak ki, és én azt gondolom, hogy vannak még lehetőségek arra, hogy ezt egyszerűsítsük. Az utolsó gondolatom pedig arra vonatkozik, hogy szeretnénk, hogyha a jelenlegi portált megváltoztatnánk, mert ez nem elég, és ráadásul nem is felel meg a az érintett szervezeteknek, kedvezményeknek, kedvezményezetteknek az igényeinek, és a pedagógiai igényeknek sem. Ezért ezeket figyelembe kell venni, és arra gondoltam, hogy a legjobb egy egy ablakos rendszer kialakítása lenne. Még egyszer köszönöm, és a nemzeti hivatalok hálózata egy sokkal részletesebb leírást is át tud adni, hogyha erre igény van, akkor ezt át tudom adni önöknek. Köszönöm szépen, elég nagy vonalú voltam a hozzászólási idővel. Köszönöm szépen ezt az előadást, és akkor most rátérünk Pavel Trantina előadására a Foglalkoztatási Szociális és Európai Polgársági Szekció elnöke a Gazdasági és Szociális Bizottság részéről. Tessék, megadom a szót 5 percre. Thank you very much, Madam Chair, uh, for giving... Köszönöm szépen, nagyon nagy lehetőség számomra az, hogy ezt a véleményt uh, bemutathatom, hiszen uh, a munkaadók, munka adói és munkavállalói szervezetek, illetve az ECOSZokban résztvevő más szervezetek szempontjait fogom tudni bemutatni. Az kezdet-kezdetén kimondanám azt, hogy a szekciónkon tulajdonképpen már átforgattuk ezt az anyagot, és egyébként teljes, tehát egyhangulag támogattuk, de még a plenáris ülésünkre a jövő héten kerül az anyag. A javaslatban, amelyet az Európai Bizottságtól kaptunk, szerintünk jó gondolatok szerepelnek, de jó néhány olyan gondolat is van benne, amit világosabbá kell tenni. Mi ezzel próbálkoztunk. Kezdjük a sort. Az első a pénz. Az, amiatt aggódunk, hogy a szolidaritás, illetve a beruházások kérdését Leginkább az Európai Önkéntességi Szolgálat büdzséjéből kívánják átcsoportosítani, már pedig mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad, hogy már meglévő sikeres programok terhére finanszírozzuk, mint például az Erasmus Plus. Ezeknek a programoknak amúgy is több pénz kellene, és én úgy gondolom, hogy az Erasmus-t akár meg tízszereznénk, az lenne az egyik legfontosabb kezdeményezésünk. Tehát itt friss pénzekre van szükség. Másodszorban én is arra utalnék, ami már egyébként elhangzott, hogy mi nagyon, aggáljunk, nagyon aggódunk a szolidaritási célok és az ifjúsági munkahelyteremtés összemosásának kapcsán. Ezért mi azt javasoljuk, hogy a szociális partnerek kérésére Gondoljuk át ezt a gyakornoki program lehetőséget. Mi jobban örülnénk annak, hogyha a szolidaritási kérdést a meglévő programokon keresztül erősítenénk tovább, és külön választanánk a gyakornoki programoktól. További, tehát világosabb helyzetet teremtene, és a többi programmal nem keverednének ezek a ifjúságra összpontosító programok. A legfontosabb érintett felek bevonásával tárgyalásokat folytattunk, és az derült ki, hogy más javaslatok is szerepelnek. Megkaptunk már egy véleménytervezetet is, a szolidaritás és az önkéntesség fogalmának definícióját kellene megváltoztatni. Manfred már utalt az egyablakos rendszer kialakítására, egy interaktív rendszerre van szükség, amely két oldalú vagy kölcsönös kommunikációt tesz lehetővé a szervezetek, illetve a jelentkezők között. Sokkal több lehetőséget kellene biztosítani a fiataloknak, még a fogyatékos fiataloknak is, és én azt gondolom, hogy ennek az előkészítését támogatnunk kell. A szociális partnereket és az ifjúsági szervezeteket is be kell vonni a társ igazgatási szervezetbe, és csökkenteni kell az administratív terheket, és a nemzeti ügynökségek szerepét is vissza kell szorítani, illetve felhasználó barátabbá kell tenni a rendszert. Nagyon fontos azt is végig gondolni, hogy mi a legfontosabb, vagy mi a központi kérdés ezen belül. Nos, hát az Erasmus Plus programot meg kellene őrizni, és azt gondolom, hogy a megmaradt szolidaritási szervezetet össze kellene vonni ezzel a programmal, hogy ne különböző, ne két különböző program között oszoljon meg, a, oszoljon meg a pénz is, hanem ezt össze lehetne vonni, és az úgy hatékonyabb lenne. Az Erasmus Plus nem szabad, hogy 2020 után megszűnjön, nagyon aggódunk emiatt, és ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a finanszírozás kérdéseinek tisztázása. Aztán egy kicsit szélesebb kontextusba helyezve a kérdést, általában az önkéntességre vonatkozó politikáink. Mi reméljük, hogy ezen a politikán keresztül ki lehet alakítani egy szélesebb körű önkéntességi programot. Nem csak 100 ezer önkéntes számára, hanem akár egymilliós milliós fiatalokból és idősebb önkéntesekből álló testületet lehetne létrehozni, akik egyébként már most is jelen vannak ezen a területen. Az önkéntességi politikák már 2011-ben kimondták azt, illetve hogy a szervezetek, hogy erre szükség van, és egy mindent átható politikára van szükség, amelyben koordinációt kellene végezni az Európai Bizottságnak, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy itt van ez a kis publikáció a kezemben, 2011-ben írta ez a hölgy, aki mellettem ül. Körülbelül 100 szakértő dolgozott rajta. Ez az európai önkéntességi agenda összefoglalója, mely talán inspiratív lehet az önök számára is. Köszönöm szépen. Gabriela Civico következik, az Európai Volunteer, tehát önkéntes központ igazgatója. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást itt ma délután. Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékeljük azt, hogy a szolidaritásra és az önkéntességre helyezik újra hangsúlyt, de azért elég sok kérdés merül fel, ahogy az előttem szólók is mondták. Miről beszéltünk, beszélünk, miért van erre szükség, és hogyan kezeljük? Miről beszélünk? Szolidaritásról beszélünk, és azt hiszem, hogy minden tevékenység a szolidaritási testületen a szolidaritás motiválja ezeket egy a vállalatoknak, szervezeteknek, azon szervezeteknek és vállalatoknak, amelyek profitorientáltak, ezeknek a szolidaritási testületből önkénteseket fogadni számukra nem felel meg a célkitűzésnek. Szerintem, szerintünk ezeket ki kellene venni a résztvevők köréből természetesen részt vehetnek a program támogatásában, kidolgozásában, stb., de ne fogadjanak önkénteseket. Világosan meg kell eh, különböztetni azt, hogy melyek a képzési helyek, gyakornoki helyek, munkahelyek, önkéntes munkahelyek. Eh, különböző eh, jogi keretek vannak Európa szerde erre, tehát világossá kellene ezt tenni. A különböző az önkéntességet és az gyakornos, gyakornoki helyek közötti különbséget meg kell határozni. Az önkéntes munka elsődleges célja a segítségnyújtás, a tanulás az másodlagos. Másodszor a gyakornoki helyben az első prioritás, ahhoz, hogy jó minőségű gyakornoki helyről beszélünk, az a fiatal számára a tanulási lehetőség. A másik téma, ami aggasztó, az az ön, önfoglalkoztatók, illetve a vállalkozói képesítések kérdése. Semmilyen körülmények között nem gondoljuk, hogy arra kellene az embereket, a fiatalokat ösztönözni, hogy azért vegyenek részt a szolidaritási munkában, vagy önkéntességi munkában, hogy ők maguk ebből személyesen vagy, vagy anyagilag nyereséget húzzanak. Miért van szükség a szolidaritási testületre? Többen is feltették ezt a kérdést hogyha ez létezik és létrejön, akkor ez az meglévő intézkedéseket kellene, hogy kiegészítse. Azt gondolom, hogy a javaslat, amely már most létezik, ez nem ismeri el a több százezer önkéntes szervezetet és önkéntes személyt, akik már évek óta vagy évtizedek óta ezen a területen dolgoznak. Az Európai Szolidaritási Testületnek lehetősége van arra, hogy az az élethosszig tartó önkéntesség felé mozdítsa el az embereket, illetve a civil társadalmat, a civil szervezeteket is támogatni tudja, amelyeknek nagy szükségük van a munkavállalókra, vagy az önkéntesekre most a megszorítások idején. mind a gyakornoki, mind az önkéntesi eh, helyeket megfelelően egyformán kellene finanszírozni. Ez azonban most nem történik meg, mert ezzel az eh, embereket eh, vagy a fiatalokat arra ösztönzik, hogy ne a számukra legmegfelelőbb javaslatot fogadják el, hanem azt, amelynek megfelelő a finanszírozása. A szolidaritási ügynökségek, az önkéntességi ügynökségek, az ifjúsági eh, képviselőtestületek részvétele nagyon fontos a program kidolgozásában. Az Európai Szolidaritási Testület forrás központja eh, egy nyílt közbeszerzési pályázaton kell, hogy részt vegyen, és nem szabad automatikusan az Erasmus Plus eh, infrastruktúrája támaszkodni, hanem egy szélesebb körű az ifjúsági önkéntességben, munkavállalásban, gyakornoki képzésben résztvevő szervezetek tapasztalataira is kellene tapaszkodni. Világosan kell, meg kell határozni a koncepciót, a célkitűzést, Nagyra értékeljük a különböző formátumokat, az, az országok közötti együttműködést, és itt egy részletesebb javaslatot dolgoztunk ki az éves, vagy az írásos jelentésben, viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy mind a munkavállalói, mind az önkéntes vonalat meg kell tartani. A fiataloknak ez lehetőséget ad arra, hogy erősítsék a foglalkoztathatósági esélyüket, és a szolidaritást kifejezésre jutassák. Pável már az én végkövetkeztetésemet elmondta, ez mind átfogó önkéntességi stratégiába kellene kidolgozni, és nem egy izolált programba, hiszen ezzel szeretnénk, egy szélesebb körű stratégiával szeretnénk az önkéntességi kultúrát erősíteni Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, most pedig kérdéseket lehet feltenni, és Először a jel, árnyék jelentéstevőknek adnám meg a szót a két szakbizottságból, amennyiben ezt szeretnék, kívánják. Kérem, hogy eh, kérdésekre koncentráljanak, és maximum egy percet használjanak. Klunef, úr, Klunef, Klunef asszony következik, tessék, igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a eh, elmondottakat nagyon érdekes volt ez a e, téma, ez a, ezek az előadások. Az önkéntes munka és a gyakornoki e, helyek összekeverése, vagy ennek megszüntetése, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az önkéntesség rendkívül pozitív, hiszen fantasztikus tapasztalatokat e, hoz, és az önkéntes személy, önkéntes munkát vállaló személy a közösségben eh, végzett munkájával élethosszig tartó tapasztalatokat szerez. A biztos úr, ami a finanszírozást illeti, marsokból, az Erasmus programból, vagy a marsokból jön a finanszírozás? Ezt szeretném tudni. És ami a friss pénzt illeti, amit elvileg a tagállamok fizetnek, erről hallhatnánk-e többet. Köszönöm szépen. Soltrova asszony a Kulturális Bizottságból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakértőknek az elmúlt elmondottakat. Egy közös pontot, egységes pontot felfedeztem az itt elmondottakban, mégpedig azt, hogy az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseit pontosabban kell meghatározni. Hogy az Európai Önkéntes Szolgálat milyen szerepet fog e, ebben játszani, illetve a gyakornoki helyek, illetve a fizetett munkahelyek Eh, milyen szerepet játszanak. Azt hiszem, hogy ez a program eh, sikeréhez nagymértékben hozzájárul. Ebben az összefüggésben lenne egy kérdésem. A biztos úr elmondta, hogy az Európai Szolidaritási Alap minden szolidaritási e, intézkedést magába foglalna, minden olyan intézkedést, amelyek eddig léteztek, és amelyek von szolidaritási tevékenységnek tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy a többi tevékenység ezeket áthelyezik máshova, hiszen pontosan az Európai Önkéntes Szolgálatról van szó, amely ennek rendkívül fontos szolidaritási komponense van. A kérdés az az, hogy az Európai Önkéntes Szolgálat a jövőben még egyáltalán önállóan létezhet-e. Szilvia Costa. Egyetértek az elhangzottokkal, sőt, mélyebben is érdekel ez a kérdés. Az elhangzottak alapján nem igazán értettem, hogy ön úgy gondolja-e, hogy különbséget kellett tenni a munka és az önkéntesség között, és hogy ez együtt jár azzal, hogy privát cégeket is befogadunk ebbe a körbe, és nem csak non-profit cégeket, vagy pedig ugye ott vannak a, a szociális gazdaság területén dolgozó a cégek is. Én úgy gondolom, és nagyon sokan mások is azt mondták, hogy ettől a szürke gazdaságot erősítjük, nem csak azért, mert a munkát tulajdonképpen önkéntessé tesszük, és ugyanakkor az önkéntesség és a fizetett munka összekeverednek benne. Ezért is szeretném azt kérdezni a biztostól, hogy ugye most már két éve beszélünk erről, és én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy azokat az országokat, amelyek már most is részt vesznek a munkában, a harmadik országokra gondolok, hiszen 33 ország vesz részt ebben a munkában, kizárnánk a jövőben. Mert itt két kockázatról is beszélhetünk. Az egyik az az, hogy az európai hozzáadott értéknek mindig ott kell lennie, még akkor is, amikor országon belül történnek projektek, akkor is több nemzetiségű fiatalból álló csoportokra gondolunk. Ez az, ami engem érdekelne, ezzel kapcsolatban kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen! Én is egyetértek azzal, hogy különbséget kell tenni a szolidaritás és a munka között. De lenne egy kérdésem Navracsics biztoshoz. Mindannyian tudjuk, hogy ott van például az Erasmus Plus, amely egy olyan program, amelyet sokkal, ami nagyon alul finanszírozott, úgyhogy nem jó az, hogyha ebből még elveszünk pénzt, és más kezdeményezésekre szálljuk azt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon erős politikai ellenállás van az új finanszírozások kialakítása érdekében. De vannak olyan programok is, amelyek viszont nem költik el a teljes büdzséjüket. Például a szolidaritási alap is ilyen. Nem lehetne valahogy felhasználni a szolidaritási alapban lévő pénzeket, amely persze, hogy mondjuk ilyen sürgős helyzetekben kellene felhasználni, de azért mégiscsak összefüggenek ezek a dolgok, és így racionalizálni lehetne a költségeket, és ezen keresztül az európai önkéntességi mm, projekteket is ebből lehetne támogatni. Köszönöm szépen. Elnézést, mivel kettős funkcióm van, e, ezért nem vettem észre, hogy ön is szeretne hozzászólni, és árnyékelentéstevő a e, témában a e, foglalkoztatási bizottságban, úgyhogy meg is adom a szót Hetman úrnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a biztos úrnak az által elmondottakat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is hadd utaljak arra, hogy 80%-ot akarnak önkéntes tevékenységre fordítani, és 20%-at a gyakornoki helyekre. En egy kicsit negatívan értékelem ezt. Azt hiszem, hogy a foglalkoztatási modult erősíteni kellene az önkéntes aktivitás vagy tevékenység kárára. Persze én nagyra értékelem az önkéntes tevékenységet, de szerintem nagyon fontos, hogy a fiataloknak segítsünk, hiszen a fiatalok körében nagyon nagy a munkanélküliség. Világos üzenetet kellene küldenünk, hogy minden új e, munkahely a fiatalok számára ez igazán releváns és fontos számunkra. Én ezért ezt javaslom, hogy 70 eh, százalék legyen az önkéntes tevékenység, és 30 eh, százalék legyen a foglalkoztatási ág. Másik megjegyzésem, az Európai Szolidaritási testületnek eh, olyan esetekre kell reagálnia, amelyek például a természeti katasztrófák utáni újjáépítéssel függnek össze, mint például az olaszországi földrengés, vagy a lengyelországi súlyos viharkárok. Nos, én megnéztem az interneten. Elméletben a rendszer már működik. Az a korábbi e európai önkéntes szolgálatra támaszkodva. Önök tudják, hogy mennyi ideig tart a e, jelent, érkezéstől a helyszínre érkezésig mennyi idő telik el? Hat hónap. Ez túl hosszú, ez túl sok. Tehát segítséget kívánunk nyújtani, de gyorsabban kellene ezt megtenni. Mert különben ettől eltekintve nagyra tartom ezt a kezdeményezést, az Európai Bizottságot mindenképpen nagyra tartom az Európai Bizottság munkáját, és értékelem. Elnök, köszönöm szépen, Zarianopoulos szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen. Egy eh, bevezető megjegyzésem lenne, mielőtt eh, rátérek a kérdésemre. Az indoklást tekintve, az indoklás elején Van néhány olyan szó, amelyek eh, rendkívül, hát, eh, hát hogy is mondjam, kétszínű. Eh, szolidaritásról beszél az Európai Unióban. Ha megnézik az Európai Uniós beavatkozásokat, amelyek a szegénységet terjesztették csak el, vagy növelték, akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor a szolidaritás már üres fogalom. Attól félek, hogy az általános képet, hogyha nézzük, megnézzük, hogy mennyi pénz van az egyes költségvetési sorokban meghallgatjuk, hogy milyen aggodalmak merülnek fel. Nos, ne felejtsük el, hogy a rendszer a rendes munkahelyeket a rugalmas munkahelyekkel akarja leváltani. Egyszerűen ennyit akar ez a program. Meghallgattam a szakértőket, és nagyon aggasztónak tartom ezeket a tevékenységeket. Mi a helyzet a természeti katasztrófákkal? A természeti katasztrófák esetében az történik, hogy az Európai Unió úgy fogja ezt tekinteni, mint nem e, megengedett e, e, tevékenységet, mert nemzeti, nemzeti forrásokat fog követelni arra, hogy az ott kárt szenvedett személyek kárát enyhítsék. Azt gondolom, én nagyon félek attól, hogy ez egyszerűen nem más, mint egy kis raktapasz a sebeinkre, és a magánszemélyek és a nem kormányzati szervezeteknek nem hiszem, hogy ez előnyt hoz. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a kérdés sorozat. Teljesen világos, hogy a Policy Department nagyra értékeli a jó minőségű szolidaritási munkát. A nemzeti hatóságok, ügynökségek pedig az aktív polgárságra helyeznék a hangsúlyt. Ez végül is, mm, én ezt osztom politikailag, a hatály nem korlátozott, ki eh, bővítenénk ezt az EFTA tagországokra és partnerországokra. Ami pedig a kilépő országokat illetik, én azt gondolom, hogy meg kell érteni azt is, hogy ha egy ország kilép, akkor kilép, hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor kilép. Én nem tennék itt ajándékokat. Ami az Erasmus plus illeti, ezzel egyetértek. Ami azt a kérdést illeti, hogy nem jobb e az Erasmus Plus-ba eh, koncentrálni mindent, mert ez más eh, eh, kezdeményezéseket 2020 után esetleg negatívan érintene. annak is megvan a pozitívuma, hogyha nem az Erasmus Plus-ba koncentrálunk mindent, hanem egy másik sikeres programot is felépítünk, mert akkor két sikeres programunk van, amire tudunk utalni. Aztán, amit itt elhangzott még, az, az is volt, hogy alapvetően, Szivika asszony részéről, hogy alapvetően a szolidaritás kellene, hogy dominálja az egész tevékenységet, ezzel egyetértek, ami a közösségi alapú tevékenységet illeti, ezt is megértem, amit a jobboldali párt képviselőit illeti, hogy inkább csökkentenék a az önkéntességet, eh, mert eh, és emelnék a foglalkoztatási részt, közben a görög kommunisták azt gondolják, hogy nincsen elég eh, szolidaritás Európában, na hát meg fogom próbálni a középutat választani, és így javítani a programot. Elnök, köszönöm szépen, számos kérdés elhangzott. Most megadnám a szót a szakértőknek, hogy ki melyik kérdést válaszolja meg, de kérem, hogy egy percnél tovább senki ne beszéljen, mert egy kicsit már ki, ki futottunk az idő, időből. úr az első, tessék. Köszönöm szépen, nem akarom elhúzni a vitát. Nagyon sok mindent, amit itt hallottunk, ez nem újdonság. Ezeket a tanulmányban is olvashattuk, úgyhogy ez egyszerűen csak tovább viszi a vitát. Köszönöm szépen, meg is adnám a szót a kollégámnak, von Hebel úr, ami az önkéntes tevékenységet illeti, hogy ezek az Erasmus pluszban vagy a Szolidaritási Testületben vannak. A javaslat nagyon megnehezíti a dolgot, hiszen az Európai Önkéntességi Szolgálat egy, egyes részei megmaradnak az Erasmus pluszban, a partnerországok és az EFTA országok számára, úgyhogy ez nagyon nehéz így a pályázók számára Németországban sok pályázó van, sok szervezet van, amelyek mind az NGO-kkal, mind az Európai Uniós, mind eh, Európai Unión kívüli NGO-kkal együttműködnek. Számukra az Erasmus Plus és a Szolidaritási Testület közötti különbségtétel azt jelenteni, hogy két külön programban kellene jelentkezniük. Ez bürokratikus, szükségtelen, és túl nehéz ezt kommunikálni. erősebb kezdeményezést támogatok, hogy az Európai Szolidaritási Testületben szerepeljen az összes tevékenység. Az Erasmus Plus-ban van még a tanári mobilitás, vagy munkatársi mobilitás, csereprogramok, stb. De a két program közötti különbségtétel ugyanolyan tevékenységi körrel rendkívül nehézkesé teszi a helyzetet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Trantina úr. Köszönöm szépen, én megismételném, amit Martin most mondott azzal kapcsolatban, hogy Manfred most mondott azzal kapcsolatban, hogy az Erasmus Plus-ra koncentráljunk mindent, mert különben megint csak több, több sok program lesz, és ezek nem kapcsolódnak össze egymással. A második dolog, hogy a foglalkoztatási ág megmarad vagy nem, mi azt javasoljuk, hogy ez maradjon meg a már meglévő programokban, de hogyha a szolidaritási testületben e, van egy ilyen e, terület, akkor a, a minőségi e, sztenderdeket be kell tartani, a fizetési szabályokat, jogszabályokat be kell tartani, a, a kollektív szerződéseket be kell tartani. Hiszen ez eh, garantálja a minőséget és a eh, fókuszt. Köszönöm szépen, és eh, Sziviko asszony, köszönöm szépen, röviden ezt folytatva, egy kicsit világosabban megfogalmazva, ideális világban nem lenne olyan szolidaritási program, amely a profitorientált szervezeteket magába vonja. Mi egyetértünk azzal, hogy ezek működjenek együtt az NGO-kkal, a civil társadalommal, de nem közvetlenül. Egy ideális világban nem lenne olyan egy olyan program, amely egyrészt gyakornoki helyeket, másrészt önkéntes programot, önkéntes helyeket javasol. Hogyha mind a két dologra szükség van, akkor világosan különbséget kell tenni a foglalkoztatási eh, terület, amely lehet gyakorlati hely eh, bármilyen eh, területen, illetve egy önkéntességi ág, amely, amely nem profitorientált területen valósulna meg hogyha ezek mind teljesen finanszírozottak, akkor elvetjük annak a kockázatát, hogy annak, hogy valaki önkéntest fogadjon, akkor, hogyha igaziból munkatársra van szüksége. Most a jelenlegi állapotban felmerül annak a veszélye, hogy valakit önkéntesnek neveznek és önkéntesként alkalmaznak, holott a gyakorlatban ez a személy valódi munkát végez, és ki kellene fizetni a munkáját. Ez egy hibrid program, ez önmagában már elég bonyolult, és ráadásul a profitorientált szervezetek is szerepet játszanak. Végül pedig a szociális vállalkozások megemlítése. Nincs egy Európai Uniós definíció arra, hogy mi ez a szociális vállalkozás, és nagyon sok tagállamnak nincs erre definíciója, nincs erre definíciója ezért ez nem működik ez a megoldás. Vielen herzlichen Dank, weil ich weiß, dass der Kommissar Köszönöm szépen. Biztos úr, tudom, hogy nincs sok ideje. Örülünk annak, hogy egyáltalán eddig itt tudott maradni velünk de szívesen megadom önnek a szót még, mielőtt el kell mennie. Okay, one sentence per, per question. Okay. I will be I will be very brief because we are really at the beginning of, of the negotiation. Erről mindenképpen válaszolnék, ha lehet röviden. A tárgyalások megelőzően, tárgyalásokat megelőzően biztos vagyok, hogy minden kérdésben kompromisszumra tudunk majd jutni. Nézzük a definíciókat először. Ahogy említettem a bevezetőmben, nem akartunk szigorú definíciókat adni a legelején, mert az élet az eredeti meghatározásokat majd meghazudtolhatja. Úgyhogy azt szeretnénk inkább majd, hogy mindezt a végrehajtás és az első tevé, ö, teszt, ö, tesztek során tudjuk majd megoldani. Hiszen nagyon jó a partnerségünk civil szervezetekkel, másokkal, és bízhatunk az ő tapasztalatokban, az ő szükségleteikben, és persze a saját tapasztalatunkat és az Európai Önkéntes Szolgálatban szerzett tapasztalatainkat majd összevetve menet közben ki tudjuk alakítani, hogy mi a szolidaritási tevékenység definíciója. Finanszírozás 86,5 millió euró. Ez a friss pénz a költségvetésben. Persze nem az eredetét tekintve, mert nem most nyomják, hanem nekünk legalábbis friss pénz. És nagyra értékelem azt, hogy ennyit kaptunk, és felhasználhatunk 86,5 millió eurót a jövőben friss pénzként európai többletérték. Azt hiszem, az világos, a határon átnyúló önkéntesség. Az Európai Szolidaritási Testület egyik első e, területén, Norcsában például, a, már ott bebizonyította, hogy sokan mennyivel előrébb tudnak jutni a segítségnyújtásban, és ez az igazi európai többletérték. Ami pedig a profitorientált és nem profitorientált eh, cégeket illeti. Erre egy jó kompromisszumot tudok javasolni. Ha nem a jogi státuszt hangsúlyozzuk, hanem a vállalatok tevékenységének a profilját, akkor még egy eh, piaci cég is lehet, részt vehet non-profit tevékenységben. Az Európai Munkavállalói Szolgálatban például nagyon sok nem profitorientált tevékenységet bevehetünk a, a magáncégeknél, a profitorientált cégek bevonásával együtt. Úgyhogy erre van már jó megoldás. A foglalkoztatás. A 80-20 százalék a foglalkoztatásnál, ahogy említették. Nos, az a helyzet, hogy a mostani kínálat szinte száz százalékban önkéntességi ajánlat. A foglalkoztatási részt még fejleszteni kell. Van tere annak, hogy növeljük a foglalkoztatási tevékenységet, vagy a foglalkoztatási részét a szolidaritási testületnek. Ha jól tudom, most olyan 20 százalék ez nem túl szigorúan vett foglalkoztatás. A 80% az valószínűleg szigorúan önkéntes, és ezt majd talán szűkíteni kell. Ha lesz több ajánlat a foglalkoztatási ágra, ami esetleg majd meghaladja a másik részt, akkor nyilvánvalóan rugalmasan reagálunk rá a jövőben. Azt hiszem talán ennyi volt valóban röviden válaszolva, és köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen herzlichen Köszönöm szépen én is nagyon az első szakértői panelnek és Navracsics biztos úrnak. Akkor a második eh, részét nézzük a, a mai meghallgatásnak. Át is adom a szót Marietta Ulszkuknak, hogy vegye át az ülés levezetését. Thank you. Um, well, we have so much to talk about, so we are not exactly on the schedule. So... Nem igazán tudtuk az időt tartani, ezért azt javaslom, hogy néhány napi rendi pontot majd szorítsunk össze, hogy mindenki szóhoz jut, jusson. Ami a munkaerőpiaci kérdések és foglalkoztatás, ami a mi szempontunkból fontos. Ez száz százalékig a parlament prioritása is. Nagyon fontos, hogy olyasmivel is foglalkozzunk, ami még egyelőre nem világos. Fizetett munka, önkéntes munka és nem fizetett munka, vagy alacsonyan fizetett munka. Ez egy mixtúra itt, egy eh, vegyi, vegyi, vegyítés, és azt hiszem a fiataloknak is eh, tisztességesen megfizetett munkát kell biztosítani. Mi vagyunk azt hiszem azok, akik eh, megpróbálunk majd őrködni az ifjúsági munkanélküliségnek ezen része között. Ahogy a bevezetőben is mondtam, az Európai Szolidaritási Testületnek szánt pénz az európai szociális alapból jön, ami, vagy legalábbis egy része a foglalkoztatási hatáskört érinti. Fontosnak tartjuk, hogy ne csökkentsük a, az ambíció szintjét például a fiatalok tisztességes munkája terén. Igenis az életüket olyan helyzetben kell, hogy kezdjék, ahol nem érzik azt, hogy kihasználják őket. Ott használják őket, ahol nincsenek megfelelő szabályok. Azt hiszem teljesen egy irányban tart a két bizottság, két szakbizottság, de hát nagyon bonyolult a megoldásokat megtalálni. Hát meg is adom a szót a kollégáknak, különösen mivel veszítettünk sokat az időnkből. Először a szakértőket kérem, akiket még nem hallottunk. Piotr Szadovszkinak először a, a Volant Europe főtitkárának adom meg a szót. Kérem, reagáljon egyrészt arra, amit eddig tettünk, meg a tervek jövőre. Köszönöm szépen, a második panelben nehéz már újdonságot mondani, hiszen az előadásomban bevett dolgok közül rengeteget elmondtak már. Azért a brit szervezetek hozzáféréséről és a Brexitről hadd beszéljek. A brit kormány viselkedése alapján kétségeim vannak arra, hogy a az Európai Szolidaritási Testülethez vagy más EU programokhoz való hozzáférés egyáltalán prioritás lesz-e sajnos. Ha ezt nézzük, akkor tehát nagyon egységes civil társadalmi hangot kell tudni adni, és a mi tagjaink számára, a Volent Europe számára drámai lenne az a veszteség. A minőségre is szeretnék, a minőségi címkére kitérni. Az önök tanulmányában nem két különböző címkét két különböző címkét néztek az önkéntesben, és a, a fizetetben. Az önkéntesben például a civil társadalom is részt vett, nem csak a megtervezésében, hanem a nyomon követésében, az ellenőrzésében szinte. És a, az önkéntesben például a, a szakszervezetek, foglalkoztatási szervezetek azok, akik azt próbálják garantálni, hogy a, minő, a foglalkoztatási ágon is minőségi munkahelyek, nem pedig szabálytalan munkahelyek és munkák legyenek. A, fiú, a fiatalok számára lehetőségeket kell kínálni. Nos, úgy gondolom, hogy a, a nélkül, hogy az Európai Szolidaritási Testületben nem fektetünk további munkát, és péntek akkor el tudnánk érni eh, fiatalokat. Eh, az online képzéssel kapcsolatban is van problémánk. Alapvetően teljesen eh, nem teljesen alkalmatlan arra, hogy garantálja, hogy különböző minőségű programokban megfelelő végzettséget kapjanak és képzést, végzettséget szerezzenek és képzést kapjanak a fiatalok. A nem fizetett önkéntesség valóban mi is úgy gondolunk, hogy korlátozni kellene az, az önkéntes ágat, csak az önkéntes, a civil társadalom és az ifjúsági szervezetekre. A magánszektornak ezt ne tegyük elérhetővé. A magánszektor a foglalkoztatási részen maradjon, a szakszervezeteket azonban és egyéb szervezeteket be kell venni a folyamatba, a minőségellenőrzés, a munkahely, e, munkahelyek minőségének ellenőrzése a foglalkoztatási ágon. Katasztrófa megelőzés. Az EU támogatási önkéntes programja a fiatalok számára kiváló lehetőségeket biztosít a e területen már 18 éves kor fölött a katasztrófa megelőzésben például az Európai Unió határain kívül nagyon jó gyakorlatokat lehetne az EU támogatási önkéntes vagy segély, EU segélyben részt vett önkéntesekből átvenni az ESC-be. Az Európai Szolidaritási testület önkénteseit nem raknám azonban közvetlenül be a katasztrófa segélybe, mert ott azért nagyon elkötelezett emberekre van szükség, nem pedig olyan fiatalokra, akik lelkesen vennének bármiben részt. Persze, persze hat hónap után megfelelő tanutás után nyilvánvalóan be lehet őket már vetni, és például a, a megtört helyi közösségek újraépítésében már nagy lelkesedéssel részt tudnának venni. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a korlát, az idő hat, ha, a, hat, a 18 éves határt 16 éves korhatárt 16 évesre csökkentenék, mert nagyon sok munkában fiatalabbak is részt tudnának venni. A munkaerőpiaci pozitív hatásokról hadd szóljak még. A munkáltatók gyakran érvelnek azzal, hogy a tapasztalatot is el kell ismerni, amit a, az ESC önkénteságában résztvevők szereznek. Ezt igazi eh, képzettségként, eh, készségként kell elismerni, amivel alkalmasabb lesz a fiatal a munkavállalásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, eh, Kostas Moszkokoritis úrnak, az Intersos főtitkárának adom meg a szót, az én bajom az, hogy ilyen nevem van, e, nem az önének érjen elnézést. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk az Európai, Bizony, az Európai Parlamentben, és elmondhatjuk e, a véleményünket egy ennyire fontos kezdeményezéssel kapcsolatban. Nagyon fontos kérdésről van szó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok és a szolidaritás szintén olyan értékek, amelyeket európai szinten fontosnak gondolunk, a felelősségre nevel ez, és az emberségességre. Egy olyan időben, amikor a közvélemény a szolidaritást megkérdőjelezi, gondolok például a földközi tengeri mentőakciókkal kapcsolatos polémiákra. Én azt gondolom, hogy azokban az országokban is meg kellene valósítani ezt a tevékenységet, amelyek a földközi tenger másik partján vannak. Ember vagyok, és azt gondolom, hogy minden, ami emberi, az hozzám tartozik. Ez az egyik legfontosabb vezérlő alapelvem, és a szolidaritás számomra egyértelmű kell, hogy legyen. Tehát ezért támogatjuk ezt a programot, de ugyanakkor vannak azért kritikus kérdések. Mert nagyon sok dolgot pontosabban kellene meghatározni. Az egyik probléma az az, hogy a definíciók egy kicsikét ködösek. Ilyen például a szolidaritási tevékenység, pedig ez egy olyan kritérium, amelynek az alapján a résztvevők részt vehetnek ebben a munkában. Aztán a minőségre vonatkozó a megjegyzések sem elég világosak, és ugyanakkor számomra az is kérdéses, hogy a szolidaritás és a profit hogyan egyeztethető össze. A szolidaritás egyre inkább egy szolgáltatássá minősül le, és itt természetesen nem a CSR tevékenységekre gondolok. Egy másik kérdés, amire mindenképpen utalni szerettem volna, az az, hogy a szolidaritás nem jelenti azt, hogy az államok nem hajlandóak a felelősségüknek megfelelően részt venni a munkában. Az eredeti szándék szerint a fiataloknak akarunk lehetőséget biztosítani, hogy a szolidaritásukat be tudják csatornázni, és segítséget tudjanak nyújtani azoknak, akik leginkább rászorulnak. Hogyha ezért fizetést adunk, az önmagában nem rossz, viszont ebben az esetben nem a kezdeményezés részét kellene képezze. Ugyanis a szolidaritási testület nem lehet megoldás az ifjúsági munkanélküliségre. Ez egy nagyon súlyos probléma, de erre más programokon keresztül kell megtalálni a megoldást. Egy másik gondolat a pénzügyi eljárásokra vonatkozik, és valóban, ahogyan már nagyon sokszor elhangzott, friss pénzre van szükség. Ezen kívül pedig ez egy nagyon jó kezdeményezés, és köszönjük szépen, hogy eljöhettünk és elmondhatjuk a véleményünket itt a parlamentben. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Anna Vian de Grénának, aki az Európai Ifjúsági Fórum főtitkára. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak a mai napon, és hogy itt elmondhatom a mi szövetségünknek a véleményét. Nagyon jónak gondoljuk azt, amikor lehetőséget biztosítanunk a fiataloknak, és ezen keresztül tapasztalatot is szerezhetnek. Az ifjúsági szervezetek, az emberi értékek, mentén dolgoznak a közösségek megerősítése érdekében, és szeretnék minél szerte ágazóbb tevékenységet kifejteni. Ez azt hiszem az egyik legnagyobb erőssége ennek a programnak, tehát hogy mind országon belül, mind az illető hazáján kívül részt vehet különböző programokban. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az, hogy a program a fiatalok igényeihez illeszkedjék, és a partnerek is részt vegyenek a minőségi önkéntes programok kialakításában. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a fiatalok bevonásával valósuljanak meg ezek a programok őket kell az implementáció szívébe állítani, de ugyanakkor a menedzsment és a monitorozást is rájuk kell bízni, európai és nemzeti szinten egyaránt. Fontos, hogy a programok egyenesen az Európai Bizottság illetékes ügynökségébehez fussanak be. A lehetőségeket a fiatalokhoz kell igazítani. A jelenlegi javaslat alapján azonban nem eléggé koherens a megoldás, vagy ezek a keretek, és nagyon nehéz lesz így különbséget tenni két különböző realitás között, és bizony figyelnünk kell arra is, hogy nehogy a minőségi munkahelyeket önkéntes munkahelyekkel töltsék be. A szociális szektor, illetve a non-profit szervezetek is, illetve hogy ezek részt kell, hogy vegyenek ebben a programban. Az ő feladatuk az, hogy erősítsék azt. A minőségi intézkedéseket kell tovább erősíteni, és nagyon fontos a világos definíciók kiadása, megfogalmazása. Mit jelent az, hogy quality offer, tehát hogy minőségi um, um, lehetőségek? Fiatal, azoknak a fiataloknak is uh, lehetőséget kell biztosítanunk, akik uh, fogyatékosok. A mi számunkra itt jogokról és nem kötelességekről van szó, ezért szeretnénk azt, hogy minél inkább inkluzívá váljon ez a program, de a jelenlegi formájában a program szerintünk a hátrányos helyzetű csoportok számára nem kellőképpen hozzáférhető. Az EDS tapasztalataira építve kell beépíteni a fogyatékos, illetve a hátrányos helyzetű fiatalokat ebbe a programba, és ezt úgy lehet megtenni, hogyha az önkéntesség kezdetétől egészen a program befejezéséig nyomon követjük a folyamatot. Szeretnénk azt is, hogy mind offline, mind online támogatást tudjunk adni a fiataloknak felkészítésként, és a jelenlegi formájában szerintem ez most nem elegendő. Nagyon örülünk annak, hogy új befektetések lesznek, és annak is örülünk, hogy a támogatások 80%-a a minőségi lehetőségeket támogatja. Ugyanakkor nem szabad, hogy mindez már meglévő jó programok terhére valósuljon meg, főként az Erasmus Plus-tól nem tartjuk jónak, hogyha el akarnak venni eszközöket, illetve forrásokat. Az Erasmus program nagyon fontos program, és azt gondoljuk, hogy erre továbbra is szükség van ahhoz, hogy a minőséget fent tudjuk tartani. És végül azt is biztosítanunk kell, hogy a szolidaritási testület egy szélesebb kontextusba illeszkedve támogassa az európai ifjúságot. Nem szabad, hogy ezt külön válasszuk a többi ifjúsági programtól, hanem inkább egy holisztikus megközelítésre van szükség, hiszen az együttműködés és az európai ifjúsági stratégia területén nagyon sok szinergiát lehet találni. Ez egy jó lehetőség arra vonatkozólag, hogy koordináltabb megközelítést alkalmazzunk, és az Európai Uniónak az kell, hogy legyen a célja, hogy az intézményközi koordinációt tovább erősíti az önkéntesség témakörében Európában. Jogok és kötelességek, mindezt úgy kialakítva, hogy bevonjuk az érintett szervezeteket, nem szabad, hogy akadályok valósuljanak meg, hanem inkább azokat le kell építeni. Köszönöm szépen! Thank you. Uh... Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a röve, rövid kérdések, megjegyzések számára. Benefáj és úr következik, és aztán Trüppel asszony. Yes, well, it seems to me... Hát számomra világos a vitából, hogy nagyon sok kritikát fogalmaztak meg a szakértők, ugyanakkor mindenki érti, hogy mekkora lehetőség rejlik, mekkora potenciál van ebben a programban. Őszintén szóval világos, legalábbis szerintem, hogy az Európai Bizottság megpróbálja a javaslatot politikai tartalommal megtölteni, és szerintem az kell, hogy legyen a feladatunk, hogy minél gyorsabban lépjünk fel, ugyanakkor meg kell vitatni ezeket a kérdéseket az érintett felekkel, pedig hát ugye bonyolult kérdésekről van szó. Most a forrásokra vonatkozó a problémák továbbra is nagyon nagy problémák, illetve az is, hogy hogyan lehet kompromisszumot kialakítani a foglalkoztatási területtel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy erre egyébként van lehetőség, Ugyanakkor azt is gondolom, hogy jogi értelemben nem biztos, hogy olyan könnyű megfogalmazni azt, hogy hogyan tudunk különbséget tenni a különböző lehetőségekre jogosultak között. Az önkéntesség, illetve a, az alkalmazási vagy foglalkoztatási lehetőségek között. Ezzel együtt kiegyensúlyozottságra kell törölkedni, meg kell tudnia osztani a forrásokat a két irány között, és azt hiszem, hogy az európai hozzáadott értéket kell erősítenünk, ugyanis ez még most sem kellőképpen erőteljesen jelenik meg. Az én véleményem szerint még két gondolatot mondanék itt el. Vannak itt még dolgok, amiken dolgozhatunk. Az egyik az az, hogy a projekteknek milyen európai dimenziót képzelünk el. Bizonyos esetekben ez még nem teljesen világos. Én azt gondolom, hogy még a köztünk lefolyó viták között sem, ugyanis a nemzeti források leváltása nem lehet cél, És persze az is fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk minél inkább kiterjeszteni ezt minél több országra, tehát földrajzi értelemben is. És aztán a perspektívák. Ezt a lehetőséget arra kell tudni felhasználni, hogy tovább erősítsük azt a területet, ahol a fiatalok be tudnak törni az Európai Unió homlok tehát az Európai Uniós érdeklődés középpontjába tudnak kerülni. Amikor fiatalokkal dolgozom, mindig azt a kérdést kapom, hogy hol van az információ, hol találom meg az Európai Uniós információkat az önkéntességgel kapcsolatban, a munkahelyekkel kapcsolatban. Én tényleg azt gondolom, hogy itt egy egyablakos rendszerre van szükség. Ezeknek a projekteknek ez lenne az erőssége. Ezt sokan elmondták. Köszönöm. Köszönöm, Trüppel asszony. Köszönöm szépen. Elnézést a egyre rosszabb hangomért. Ön azt mondta, Olszkok úr, hogy nem szabad, hogy a fiatalok vagy bárki nem, ne kapjon fizetést a munkájáért valóban arra van szükség, hogy a fiataloknak megfelelő bérezést kell biztosítani, és ez az, amit a szolidaritási testület, akármi is a neve egyébként én más javasoltam volna, nem szabad, hogy ezen cél ellen menjünk, nem szabad, hogy visszaélések valósuljanak meg. Továbbra sem vagyok meggyőződve bizonyos dolgokról. Én azt gondolom, hogy itt a definíciók kérdése alapvető fontosságú. Az is lehet, hogy az a legjobb megoldás, hogyha egyáltalán semmilyen definíciót nem írunk be, mert egyszerűen nem elég jók ezek. Aztán az online képzés. A kozmopolita fiatalok nagyon szívesen alkalmazzák az online eszközöket. De én azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknál nem ez a helyzet, és ez olyan, mint az iskolában. Hogyha vannak iPad-ek az iskolában, az akkor sem ö, válthatja föl a tanárok és a diákok közötti személyes kapcsolatot. Emberi kapcsolatokra van szükség, nem állandóan digitális eszközökkel kell ezeket felváltani. Persze mind a kettőre szükség van, de csak az online platformok biztos, hogy nem, elegendő, nem lesznek elegendőek, személyes kapcsolatokra, emberi kapcsolatokra van szükség. És mindennek a, a pozitív hatása a munkaerőpiacra? Hát én nem tudom, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Tudom, hogy sokan ebben reménykednek, főként a déleurópai országokban, ahol nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, de szerintem sokkal jobb, hogyha külön választjuk ezt a két kérdést, nem keverjük össze az önkéntességet, az ifjúsági munkanélküliséget felszámoló programokkal. A hátrányos helyzetű fiatalok vajon dolgozhatnak-e katasztrófa sújtotta területen? Nem. Azt gondolom, hogy biztos, hogy nem jó ötlet ez, mert itt ugye sokszor földrengés a területekről van szó, tehát azért ezzel ne vicceljünk. A 18 éves korhatára a kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy tehát ez nem jó, hogy kiskorúak utazgatnak Európán belül, erre vigyázzunk oda, erre vigyázzunk nagyon. És fontos az a definíció is, hogy mit értünk a minőségi önkéntesség alatt. Ez egy magas minőségi program kell, hogy legyen, Szolidaritásra van szükség, és szerintem erre kell koncentrálni. Jó, Madame Sajdorova. Köszönöm szépen, Sajdorova asszony, megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék még egyszer kitérni egy fontos pontra, ami az előbb elhangzott, konkrétan a fizetett munkavégzés, gyakornoki hely, az alkalmazási foglalkoztatási lehetőségek javítása egyrészt, másrészt pedig az önkéntesség. Ez egy olyan dokumentum kell, hogy legyen, amely a kulturális és a foglalkoztatási témát mindkettőt lefedi. Az is világos, hogy a programnak mind a két aspektust le kell fednie ha ez azt is jelenti, hogy konkrétan eh, meg kell gondolnunk, hogy az Erasmus Plus részét képezzük-e. Nagyra értékelem Trantina úr munkáját, de eh, ami ezeket a gyakornoki helyeket illeti, illetve a munkai tapasztalatokat illeti, hogyha ez tenné ki eh, a nagy részét a programnak, akkor ez nem lenne tipikus, nem lenne jellemző az Erasmus Plus-ra az akkor már inkább foglalkoztatási program jellegét ölteni. Lehet, hogy jobb lenne azt mondani, hogy a szolidaritási tevékenységek a javított képzési lehetőségek keretében, hogy ezek egy saját költségvetést kellene, hogy kapjanak az Erasmus Plus keresztén, pluszon keresztül, vagy ennek keretében. Julie Ward. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Helgának és a kollégáknak a munkájukért, és kiváló hozzászólókat hallottunk nagyon jó eh, hozzászólókat, eh, olyan embereket, akik abszolút tudták, hogy miről beszélnek, és eh, a fiatalok jólétét tartják fontosnak. Pontosan erről van itt szó. A szolidaritásról van itt most szó. A brit polgárként brit képviselőként, aki, mit, akit mielőtt megválasztottak, ifjúsági programban dolgoztam, és katasztrófának tartom a Brexitet. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez a program legyen szolidáris azokkal is, akik az Európai Unión kívül szorulnak a koszovói munkámon és a boszniai munkámon keresztül, szerbiai munkámon keresztül tudom, hogy ezek a fiatalok, fiatalok mennyire elkeseredettek, mert az EU-n kívül vannak, szeretnének valódi kapcsolatokat kiépíteni az európai kollégáikkal, társaikkal. Szerintem az Egyesült Királysági kollégák, fiatalok ugyanezt szeretnék, és szolidárisnak kell lenniük velük, hiszen valóban nagyon fontosnak tartják ezt, és nem az ő döntésük volt, hogy az Európai Unión kívül rekedjenek. ezt nagyon fontosnak tartottam. Érdekesnek tartottam a szakszervezetek említését. Az, eml- az a szakszervezetek bevonása nem jelent mindenképpen más munkát, mint a szolidaritást. Az a szakszervezet, amelyel én dolgozom, hatalmas szolidaritási munkát végez, tartó tanulás, önkéntesség, más agendájuk van, más napi rendjük van, de ez is szolidaritásról szól, és nem csak munkáról és munkahelyekről. De én szeretnék egy kicsit többet tudni eh, arról, hogy mit, eh, miről beszéltek a szakszervezetekkel, mire jutottak velük. Köszönöm szépen! Most már nincs más. De, de, de, bocsánat. És az elnök asszony. Kostás asszony. Credo che il nodo occupazione volontaria... Én azt hiszem, hogy ennek a javaslatnak a Gordiuszi csomója az pont ebben ragadható meg abban kockázatban, hogy az önkéntességet összekeverjük a fizetett munkával. De van itt egy másik probléma is ezzel kapcsolatban. Az önkéntesség elveszíti az önkéntes jellegét ezen keresztül. Tehát itt arról van szó, hogy az állampolgárok szolidárisak akarnak lenni, és ezt önkéntesen teszik, és nagy lelkűségből nem akarnak érte fizetést. Ez nagyon fontos, ezzel tulajdonképpen, hogyha fizetést adunk nekik, azzal az lényegét veszíti el az egész önkéntesség fogalma. Az is igaz, hogy az ample megvan ezzel a kvótával kapcsolatban a saját kompetenciája. Én nem vagyok túl diplomatikus, de azért én azt gondolom, hogy az Ample például a welfare kérdésével, tehát az egész szociális témakörrel, a szociális kérdésekkel, a foglalkoztatottsággal is foglalkozik. Tehát próbáljuk meg megállítani egy kicsit a dolgokat, és figyeljünk arra, hogy ne hozzunk létre ilyen szürke gazdasági területeket. A formális munkahelyi lehetőségeket ne keverjük össze az, önken, az önkéntességgel. Ne felejtsük el azt sem, hogy itt két nagy cél van. Az egyik az az, hogy az önkéntesség önkéntesség maradjon, ahogyan az egyébként abban a bizonyos brosúrában is szerepel, 2011 óta volt erről egy fehér könyv is különben. Minden esetre mi azt szeretnénk, hogyha az önkéntesség mindenhol megvalósulhatna, bármelyik tagállamban. Ne felejtsük el azt, hogy most a tagállamok felében nincs is ilyen program. Itt nem csak forrásbeli problémákról van szó, hanem jogi ö, problémákról, vagyis hogyha tagállamokat nem kényszerítjük rá arra, hogy nemzeti önkéntességi programokat hozzanak létre a fiatalok számára, akkor az nehézségeket okoz, de ugyanakkor az sem jó, hogyha megkettőzzük a rendszereket, hiszen az európai pénzek nem túl számosak, és nem szabad, hogy azoknak adjunk pénzt a kezébe, akik egyébként maguktól semmilyen önkéntességet nem akarnak létrehozni. Én azt gondolom, hogy itt az európai jellegét meg kell őrizni ennek a testületnek. Számomra ez rendkívül fontos. Thank you, and now... Uh... Köszönöm szépen, és most megadom a szót az elnök asszonynak. Köszönöm szépen. Én nem is elnökként jelentkeztem, hanem egyszerűen a vita részvevőjeként, amit az elmúlt két és fél órában hallottunk, az világosá tette számomra, hogy a szakértők mind-mind aggasztónak tartják azt, hogy valóban különbséget kell tenni az önkéntesség és a foglalkoztatás között. Tehát ezt fontosnak tartják, és aggasztónak tartják, ha ez nem történik meg. És ez érdekel engem, hogy ezt hogyan fogjuk megvalósítani. A foglalkoztatási oldal az ne legyen olcsó munkavállalók gyülekezete, akiket olcsón lehet alkalmazni. Helga Trüppel javaslatát kellene itt eh, figyelembe venni, és azt mondjuk, hogy a szolidaritás, ez legyen szolidaritás, és valóban ez legyen egy önkéntes szolgálat, egy kicsit eh, új ruhába öltöztetve ezt a, az önkéntességi szolgálattal szembe, és a másik oldalon eh, pedig a foglalkoztatási oldalt kivesszük, de ez, ezzel erősítjük az ifjúsági foglalkoztatási garanciát. Tulajdonképpen ez az az eszköz, hogyha jól értettem, ez az az eszköz, amelyel az elharapózó ifjúsági munkanélküliség ellen felléphetünk, összekapcsolva e, az ifjúsági garanciával ezt a programot, nagyon sok mindent el lehet érni a praktikumokkal kapcsolatban, első munkahelyjel kapcsolatban, a túlságosan alacsony kezdőfizetésekkel kapcsolatban Németországban nagyon jó példák vannak erre, hogy az első munkahely fiatalok számára, olyan fiatalok számára, akiknek esetleg nincs konkrét végzettségük, Nos, tehát a szolidaritási testülettel és az önkéntességgel eh, get megtartanánk önkéntességnek, és az Európai Ifjúsági Garanciát eh, úgy alakítanánk, hogy ez valóban tényleg eh, segítsen abba, hogy a fiatalok olyan, olyan munkahely kínálatot kapjanak, vagy javaslatot, vagy felkínálást kapjanak, amit az Európai Szolidaritás Testület amúgy sem tudna biztosítani. Tehát így hogyan lehetne így elkülöníteni egymástól a kettőt? Hogyan lehetne ellenőrizni, hogyan fogjuk ellenőrizni, hogyha a kettőt nem határoljuk el egymástól, hogyan fogjuk ellenőrizni végeredményben azt, hogy tényleg nem oda vezet ez a program, hogy hogy olcsó munkaerőt helyettesítenek vele. Ki fogja ezt ellenőrizni? Mert beleírhatjuk a rendelkezésbe, de ki fogja ezt a végén ellenőrizni? Úgyhogy ezt kérdezem a szakértőinktől, hogy ők ezt hogy látják. Mr. Trantina. Trantina úr. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez lehet az egyik megoldás, és pontosan ezért mondjuk, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről azért mondjuk, hogy a szolidaritási dimenziót kellene erősíteni a meglévő programokban. És hogyha az Erasmusról beszélünk, vagy az Erasmus Plusról beszélünk, az Erasmus Pro is létezik, amely például a gyakornoki helyekkel, vagy az tanulói helyekkel foglalkozik. Tehát nem kell az egész EVS kivenni az, az Euró, Erasmus Plus-ból, és kockáztatva, hogy egyes fontos elemek eltűnnek. Az önöké a választási lehetőség. Én amikor megkérdeztem az érintetteket, azt kérdezték, hogy mi a foglalkoztatók vagy a munkaadók össz, számára az ösztönző, hogyha még a költségeket sem fedik le az életük ettől nem lesz könnyebb. Én magam is meglepőnek tartottam, hogy a szocialista, szociális partnerek voltak azok a Gazdasági és Szociális Bizottságban, akik azt kérték, hogy a foglalkoztatási ágat vegyük ebből ki. Mert minden gyakorlati oldal mellett az egész dolognak a a, tehát az önkéntesség és a foglalkoztatás összekeverése, ez a keveredés, ez, ez súlyos kockázat lehet megadjuk a szót. Moszkosoríti szúrnak? kérdezi az elnök. Aki az Interszosz főtitkára? Túl sok hozzáfűzni valom nincsen az előttem szólók által elmondottakhoz, de azt gondolom, hogy világosan különbséget kell tenni a két ág között ez vitális. Én egy humanitárius szervezettől érkeztem, látom a szükségességét a szolidaritásnak, az önkéntességnek, és ezzel másik oldalon látom az, azt is, hogy mennyire fontos a professzionális munkavégzés. Úgyhogy nem szabad összekeverni a foglalkoztatást és az önkéntességet. És egyetértek azzal is, amit elhangzott, ami a, a, a sürgősséget illeti egy, egy önkéntest soha nem fogunk Szomáliába küldeni például. Tehát ezek nagyon fontos különbségtételek. Just a very quick point. Nagyon rövid pontot szeretnék ehhez hozzáadni hogy további különbséget tegyünk az önkéntesség és a foglalkoztatás között, visszatérnék a minőségi önkéntességi munkára, és hogyan határozzuk meg a, a, az önkéntességet. 2011-ben volt egy nagyon híres PIV dokumentum, ami ebben a dokumentumban eh, szerepel, ez mind érve, érvényes, lehet formális, informális, önkéntes munka, és azt hiszem, hogy ez világosabban elhatárolja a két területet. Az önkéntesség az nem történik meg magától, megfelelően kell ezt tervezni, megfelelő forrásokra van ehhez szükség. Ezt mindenkinek tudja, ez um, ajándék tulajdonképpen, de mégis költségekkel is jár. Köszönöm szépen. Most visszaadnám, de nem, még egy jelentkezőnk van, elnézést, tessék. Csak röviden hadd mondjam el, hogy elengedhetetlen, hogy a jelenlegi állapotában nem elfogadható ez a rendelettervezet, nem eléggé világos, ez a legnagyobb kockázata és nagy a kockázat arra, hogy a minőségi munkahelyeket eh, helyett önkénteseket fognak alkalmazni. Ezt világosá kell tenni a minőségi elvárások, a minőségi önkéntesség, de emellett az utolsó pontra eh, utalva nem csak arról van szó, hogy az önkéntesség is költségekkel jár, hanem arról is, hogy elég forrást kell erre eh, fordítani ahhoz, hogy eh, hatékony legyen a munka, de az érdekelt feleknek a részvétele is elengedhetetlen. Ha a fiatalok és az ifjúsági szervezetek nem vesznek részt, illetve azok a szervezetek, amelyek eh, végrehajtják, megvalósítják a, a a szervezést, akkor nem lesz jó ez a rendszer. Köszönöm szépen von Hébel úr, köszönöm szépen. Először is azt gondolom, hogy ha visszatekintünk a kezdeti pillanatokra, a szolidaritási testület kezdeteire, az Európai Uniós beszédre, az egy Brexit utáni helyzet volt, amikor nagyon fontos volt ezt az üzenetet küldeni, hogy ez európai szolidaritás és a kohézió kulcsfontosságú dolgok. Azt gondolom, hogy ez továbbra is rendkívül fontos, ez a szolidaritási testületnek az egyik lényege. Ezt összekeverni más dolgokkal nagyon nehéz lehet, ez az, az eredeti ötletet rendkívül eltorzítja. A másik dolog, egy kérdés. Beszéltünk a munkaerőpiacról és ennek a munkaerőpiaci torzító hatásairól. Kérdezem, hogy ez a program nem túl kicsi -e ahhoz, hogy torzítson. Beszélhetnénk az Erasmus Plus munkaerőpiaci hatásairól, de még az is túl kicsi, az Erasmus Plus is túl kicsi, az ez meg még kisebb, hogy, hogy, hogy bármilyen hatása legyen a munkaerőpiacra. Az utolsó aspektus pedig azt hiszem evidens az is, hogy a fiatalok sokat tanulnak az önkéntes tevékenység során teljes mértében egyetértek Piotral, amik azt illeti, hogy a minőségi önkéntességben a, a tanulási hatások rendkívül fontosak. Ez a hosszabb táv vagy középtávú felmérések is azt mutatják, hogy a kompetenciaszerzés szerzés fontos aspektussal rendelkezik arra is, hogy a fiatalok később az ő munkavállalási esélyeiket javítja hiszen újabb kompetenciákat talál, tanulnak, és ezzel javul a munkahely találási esélyük. Köszönöm. Just a last remark on that. Uh, of course, we don't know exactly. Ez volt az utolsó megjegyzés, de természetesen nem tudjuk pontosan, hogy Juncker úr aki ezt a javaslatot produkálta, gondolta erre. A mi dolgunk az az, hogy megnézzük, hogy ez lehetséges-e, és hogy elérjük azokat a minőségeket, amelyekről önök beszéltek. Nagyon fontosak ezek a tulajdonságok és elemek is. Ugyanakkor persze valami olyasmit kell tudnunk létrehozni, ami némileg eltér attól, ami már megvan nekünk ahhoz, hogy a fiatalokat bevezessük a munkaerőpiacra. Nos, most viszont átadom a szót a Kulturális Szakbizottság elnökének. Köszönöm szépen. Helga Trüppel kért még röviden szót. Igen, köszönöm szépen. Akkor, amikor a vitát ma délután elkezdtük, már akkor jeleztem, hogy mindenképp hangsúlyozni kell, hogy többet tegyünk az ifjúsági munkanélküliségen, de ne keverjük össze az Európai Szolidaritási Testülettel, és Péter, rendkívül hálás vagyok, hogy ennyire egyértelművé tetted, hogy többet kell tenni. Ezt egyértelműen kommunikálni is kell arra kell koncentráljunk, hogy fellépjünk az ifjúsági munkanélküliség ellen, de nem ezzel az új programmal, annak nem lenne értelme. Ez kettős üzenet. Ugye a, a, a Brexit utáni helyzet miatt nagyobb szolidaritásra van szükség, meg az egész mostani helyzet miatt. Másrészt persze azt is tudjuk, hogy a 20-30-40 százalékos ifjúsági munkanélküliség mellett az Európai Uniós tagállamokban sokkal többet kell tenni. A szakbizottságunknak is ez az üzenete. Nem a bizottság politikai céljával, vagy a tanács politikai céljával akarunk szelbe menni, hanem egyszerűen világosan meg akarjuk fogalmazni, hogy melyik programmal mit akarunk elérni, és nem akarjuk össze keverni Junckerrel kapcsolatban. Igaz, hogy a bizottság elnökének a gondolatait mindig értelmezzük. A jövő héten beszélek vele személyesen, és akkor meg fogom kérdezni tőle, hogy mi volt a szándéka. A nem vagyok biztos persze teljesen ebben, mert a bizottság mindig azt mondta, hogy igen, ezt végre kell hajtani. A bizottság elnökének jó ötlete volt, és akkor majd meg kell nézzük talán világosabb lesz majd. De ha nem, akkor a mi feladatunk, hogy világossá tegyük, hogy mit akarunk mi elérni, és milyen politikai szerepet vállalunk benne. Igen, köszönöm szépen. Valóban a mi feladatunk ennek az értelmezése, és aztán, hogy olyan világosan és egyértelműen fogalmazzuk meg a javaslatot, hogy mindenki tudja, hogy a rendeletben végül is mi van. De azért a bizottságot megkérdezem, hogy ki kíván-e egészíteni bármit is. Igen, köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor valóban néhány megjegyzést tennék és tisztáznék pár dolgot. Természetesen annak kiegészítéseként, amit Navracsics biztos úr már mondott, a foglalkoztatással, a foglalkoztatási e, ággal, a szolforrásokkal kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy mi a célja ennek a kezdeményezésnek tényleg az, hogy szélesebb erőfeszítésekkel járuljunk hozzá az európai szolidaritáshoz, és ugyanakkor pozitív programot, agendát állítsunk össze a fiatalok számára specifically asked for a single entry point for solidarity activities. A szolidaritási tevékenységek EU szinten Nos, ennek tükrében azt hiszem a javaslatunk teljesen megfelel ezeknek a céloknak, ennek a szellemében született. Igen, erős kezdeményezéssel több és szélesebb lehetőséget kívánunk a fiataloknak biztosítani új formában is. És ez az oka annak, hogy egy teljesen új foglalkoztatási dimenziót is javaslunk. Két dolgot talán még hadd tisztázzak. Azért, mert nagyon sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy ez a minőségi címke hogy működik, az online eszköz, stb. Nos, valóban már most a végrehajtásról beszélünk ezzel. Egy csom- nagyon sok minden, amit a a végrehajtási szakaszban fogunk használni, azt akkor fogjuk meghatározni. A végrehajtási szakaszban majd lesz módunk arra, hogy nagyon sok mindenről tárgyaljunk, nem csak a végrehajtó testületekkel, hanem más intézményekkel és az érintett szereplőkkel is. Most, a por, most kell viszont megbeszélni a portált, a fizikai és az online képzés kidolgozását, azt, hogy hogyan lehet a minőségi címkét jól végrehajtani, a minőség támogató intézkedéseket egyáltalán. Nos, ez egy nagyon fontos munka, de nem lesz minden a, a jogszabálytervezetben benne. A munka, mint eh, mondtuk, 20 eh, éves tapasztalatra épül, az Európai Önkéntes Szolgálat 20 éves tapasztalatára, és természetesen nagyon jó partnerek voltak ez alatt az idő alatt a nemzeti ügynökségek is. Mint mondtam, napi kapcsolatban leszünk szinte a, a nemzeti ügynökségekkel, bízunk önökben, tudjuk, hogy önök képesek az új kihívásokat vállalni. Ezt 20 éve már eh, bebizonyították, és az új új dimenziójú kihívásoknál, és biztos vagyok abban, hogy bízhatunk önökben. Hasznos lenne a támogatást magát is eh, tisztázni. Tudom, hogy eh, ez egy félreértés, de ami a vendéglátó és a támogató szervezeteket illeti. Nem azt javasoljuk, hogy kivesszük azt, amit régen koordináló vagy küldő szervezetnek tesszük. Nem, hanem jobbat akarunk, egyfajta támogató és küldő szervezetet akarunk, mert a támogató az nem csak online lehet, hanem szükség van a képzésnél a, a személyes kapcsolatra, teljesen egyértelműen e, legyen, hogy honnan indul el a támogatás, és az is mellesleg, hogy hova jut el az önkéntes támogatásnál is az önkéntes szolgálatnál is. Az európai többletértékről is elindult a beszélgetés. Valóban egyetértünk önökkel teljes mértékben. Nem akarjuk felváltani a, a nemzeti kezdeményezéseket az EU forrásokkal, a meglévő tevékenységeket akarjuk kiegészíteni. Úgy gondoljuk, és majd ez a végrehajtási szakaszhoz tartozó vita majd, hogy erős európai dimenziót kell tudni majd itt is biztosítani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is. Talán megérti, hogy a parlament, ha a végrehajtási aktus kifejezést hallja, akkor némileg ideges lesz, mert ez mindig azt implikálja, hogy a bizottság tesz valamit, és mi pedig teljesen kiesünk az egészből, úgyhogy igenis a célnak az kell, hogy, célunk az kell, hogy legyen, hogy a bizottság annyira konkrét legyen, annyira kezelhető, hogy még ha a bizottság mindent meg is tesz a végrehajtásnál azért ne legyen túl nagy a mozgástér. Mindig ezt szeretnénk. Mert egyébként az lesz a probléma, hogy vitatott esetekben már kiragadunk, kirekedünk az egészből, és nem tudjuk a határozataink értelmében közelavatkozni, vagy annak szellemében. Úgyhogy a bizottsággal ezért próbálunk már most erről is beszélni. Az Erasmus Plusnál is úgy mondtuk, hogy a végén egy csomó minden úgy alakult, ahogy, amit nem is akartunk a, az elején semmi, sem pedig a tanács nem akarta a határozott szándéka szerint azt. Úgyhogy ezért iz, vagyunk egy kicsit izgatottabbak, és nyilvánvalóan óvatosabbak is, ha ezt halljuk. De hát köszönjük szépen, két és fél nagyon hatékony és nagyon nagy segítséget biztosító, sok tájékoztatást adó óra áll mögöttünk. Köszönjük a szakértőknek, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos utalásokat is megemlítettek, amiket figyelembe fogunk venni a további munkában. Van, ami nyilvánvalóan erősít minket, vagy elgondolkoztatott, ezeket köszönjük. Nos. Az empül tagokat most elbocsájtom, úgy látom, már csak ketten maradtak ugyan, de a Kulturális Szakbizottság tovább ülésezik, és hivatalosan is a jelentés tervezettel kell, hogy foglalkozzunk. Természetesen szívesen maradhatnak, hogyha gondolják, és szeretnék. Ha meg, akkor köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a szakértőknek is, hogy itt voltak. Mint mondtam, kapcsolatban maradunk a továbbiakban, és ha okos ötleteik vannak, akkor azokat mindig szívesen fogadjuk Helga trüppellel árnyék előadókkal együtt mondhatom. Az Empőben is minden útmutatót szívesen fogadnak. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttek. Five minutes. Öt perc szünetet tartunk.